Yeah. I will, I will uh, look at this. Ja, liebe Kollég... Kedves kollégák! A napirend tükrében arra kell, hogy kérjem Önöket, hogy kezdjük el most már az ülést, mert nagyon sok tennivalónk van. Üdvözlöm Önöket! Uh, a mai költségvetési ülést, uh, ezennel megnyitom. Először is fogadjuk el a napi rendet. Van-e bárkinek módosítás igénye? Nem látok jelentkezést, akkor elfogadottnak tekintem azt. És le is van írva, de mondhatom is, hogy milyen nyelveken lehet beszélni. Ez az ülés nyilvános, webstreaming készül, tehát ha valaki megnyomja a mikrofonját, akkor automatikusan képernyőre kerül. Térjünk rá az első érdemi vagyis a harmadik napi rendi pontunkra, a 2011-es mentesítése az ügynökségeknek. Gebrandi kolléga ennek a témának a felelőse, és az ügynökségek képviselőit sok szeretettel üdvözlöm. Alkalmat adunk majd arra, hogy ők is megszólalhassanak, ő mondják álláspontjukat és Pietro Russo úrnak is persze a számvevőszék részéről, aki általában beszámol majd a helyzetről, és az ügynökségek hálózataival kapcsolatos megállapításaikat különösen ö, ö, néhány ügynökségre koncentrálva, mint például a betegség megelőzési gyógyszerészeti ügynökség, Ich erteile zunächst für die einleitenden Bemerkungen. Ezek a ö, témáink. Ha valaki előzetesen kíván szólni, akkor szólhat, de ha nem, akkor, vagy igen? Chairman, do, do you... Elnök úr, kezdjem el. Ön dönti el. Ö, azt hiszem jobb, hogy ha először a számvevőszék kapja meg a szót. Jó, rendben. Akkor Pietro Russo kap most szót. Kében. parancsoljon, uram, a számvevőszék képviseletében. Dear Chairman. Elnök úr. Ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy, hogy itt jelen lehetek ma a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén, és a 2011-es mentesítés beszámolhatok önöknek. Itt az ügynökségek mentesítéséről van szó. Amint önök is tudják, nagy szakadék tátong az ügynökségekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatok és a decentralizált szervezetek között. Ez a szakadék 1,5%-ának felel meg az EU költségvetésének, és néha ezek előtérbe kerülnek ezek az ügynökségek sajátos kényes feladataik kapcsán. Először is emlékeztetnék arra, hogy mi is a számvevőszék feladata ebben a vonatkozásban. Utána bemutatom önöknek a 2011-es ellenőrzések eredményeit, és a 2012-es ellenőrzés fő vonalait, és utána pedig szívesen válaszolok a parlament kérdéseire a az ünnepségek mentesítével kapcsolatban, illetve hát a már korábban föltett kérdéseikre reflektálok. A Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerint a számvevőszék feladata a pénzügyi ellenőrzés, a költségvetési ellenőrzés, illetve a megfelelőség ellenőrzése, a tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése. Ezen belül a számvevőszék évente külön jelentést ír, és ezekről a témákról külön-külön. Ezeknek részét képezi két alvélemény is úgy tetszik, ha úgy tetszik. A pénzügyi menedzsment minőségét vizsgáljuk, és a költségvetés végrehajtását. Mik is a 2011-es ellenőrzés tanulságai? 2011-ben 39 ügynökséget vizsgáltunk, 38-at, plusz az Europolnak a nyugdíj alapját. Ez jelentős növekedés 2010-hez képest, amikor még csak 32 ügynökség volt látókörünkben. A 39 esetben, mind a 39-ben megállapítottuk, hogy materiális értelemben megbízhatóak voltak a számlavezetési tevékenységek. A 39-ből 38 vélemény minősítés nélkül volt megírható, de egyet minősítéssel kellett ellátnunk a jogszerűség és szabályszerűség tekintetében, mégpedig a Betegség Megelőzés Európai Központ esetében Stockholmban, amely nem felelt meg a keretszerződésben megszabott határértékeknek. Alapvetően tehát kielégítő az eredmény, de ez nem azt jelenti, hogy nem voltak hibák és gyengeségek, mindegyik ügynökségnél valamilyen területen, de ezeknek az aránya a materialitási számítások alapján a költségvetés 2%-a alatt maradt a arány tehát. A parlament kívánságára a számvevőszék több információt gyűjtött be a 2010-esnél, és lépéseket tett annak érdekében, hogy noha saját magának is költségvetés csökkentésekkel szembenéznie, a többlet feladatokat valahogy elvégezze. 2011-ben tehát több információt tudunk a pénzügyi menedzsmentről nyújtani, és ö, ö, azok a fő megállapításaink, ö, amelyek 2011-vel kapcsolatban elmondhatók, azok a következők. A költségvetés végrehajtása tekintetében 28 ügynökség esetében találtunk szabálytalanságokat, 24 ügynökségnél voltak személyzeti felvételi hibák, és az ellenőrzési, tehát nem a management, de az ellenőrzési és irányító rendszerekben 10 ügynökségnél találtunk hibát, és a közbeszerzési eljárásokra is érvényes ez az érték. Nem volt megfelelő dokumentáció, vagy nem volt eléggé világos az odaítélés kritériumrendszere. A számvevőszék folyamatosan javítja ellenőrzésének minőségét, ez 2012-ben is így van. Változtattunk metodikánkon, megbízhatóbbá vált és több információt tár föl. Notably through its audit and budget. Az új eljárás. Arra törekszünk, hogy a költségvetési tervezés és végrehajtás területén egyaránt vizsgálja a minőséget. Egyre nő a vizsgált ügynökségek száma. 2012-ben 70-szer kellett kiutaznunk az ügynökségekhez, és írnunk úgynevezett Statement of Preliminary Findingot, vagyis előzetes nyilatkozatot. A számbevőzék pedig 40 külön jelentést fog írni ebben az évben, és 80 véleményt, ugye külön írunk mindig véleményt a jogszerűségről és szabályszerűségről, a 40 decentralizált ügynökség kapcsán. A 2012-es megközelítés mind a tervezés, mind a beszámolás tekintetében új metodikát követ. Mi is ez a metodológia? Statisztikai technikáinkat javítottuk, illetve újakat vezettünk be, a mintavétel területén például. Ezáltal objektívebb és megbízhatóbb értékeket tudunk feltárni. Ez a statisztikai megközelítés kiegészül a kockázatelemzéssel és azzal, hogy reprezentatív mintát veszünk az adatokból, amely alapján kockázat számítás végezhető. 2012-ben a beszámolás formátumát úgy alakítottuk, hogy jobban megfeleljen a monitoring kritériumoknak, és ne lehessen megtámadni a számvevőszék véleményeit semmilyen módon. A, a kiegészítő megjegyzéseket az egyes fejezetekhez kötjük, a költségvetési és pénzügyi menedzsment fejezeteihez, a főellenőrzésekhez, a felügyeleti és ellenőrző rendszerekhez és más területekhez, tehát témákhoz, és kiegészítjük ezt egy follow-up táblázattal, amely tartalmazza az előző évi adatokat rendszerszerűen összevetve azokat az idejekkel. A munka folytatódik, és azon vagyunk, hogy a parlamenti mentesítés eljárást egyre jobb adatokkal támogassuk, főleg a költségvetés végrehajtása tekintetében. Az a táblázat, amire utaltam, és amelyet majd a külön jelentésünkbe 2012-ben mindig szerepeltetünk majd, egy történelmi távlatot ad az adatoknak, és könnyebbé teszi a parlament számára majd, hogy a mentesítését az idő függvényében is megfogalmazza, tehát lássa, hogy mi történik, mi a trend. A számvevőszék elfogadott egy időtervet arra vonatkozóan, hogy hogyan vizsgálja az ügynökségeket. Ezt a bizottság alkotta meg december, 2012. decemberében ezt a roadmap-et több eleme a dokumentumunknak nem csak éves, hanem több éves programok végrehajtásához is kapcsolódik, és általában megállapításokat tartalmaz a költségvetési igények, források és végrehajtás tekintetében, és teljesen összhangban vannak ezek a számvevőszék jelenlegi, legmodernebb metodológiájával, a minőségbiztosítással is. A számvevőszék üdvözli azt, hogy a tevékenység alapú költségvetés eh, és tervezés eh, megvalósuljon, és eh, külön riasztó rendszer működjön a jövőben a csalás gyanús helyzetek elkerülésére. A számbevőszék elemzi azokat az aspektusokat, amelyek révén tovább lehet javítani a az adatok megbízhatóságát. További kihívás számunkra az, hogy az új pénzügyi rendelet végrehajtása jelentősen befolyásolja az ügynökségek működését. A 208-as cikke az új költségvetési rendeletnek független külső auditorokat tesz szükségesé, hogy ezek is megtámogassák az ügynökségek belső ellenőrzését, vagy hát összevethetők legyenek ezek egymással. A számvevőszék igyekszik megfelelni ennek az új kihívásnak. Részletes végrehajtási utasítást dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy az új költségvetési rendelet és a 208-as cikk specifikusan hogyan hajtható végre a gyakorlatban. Ezen a tevékenységen belül a számvevőszék most azon gondolkodik, hogy hogyan tudná leghatékonyabban végrehajtani a 208-as cikket, amely révén általában nőne az EU közhatóságainak elszámoltathatósága, és persze elkerülnénk a múltban még meglévő átfedéseket. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a képviselőknek, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, Russo úr, ezeket a megjegyzéseket a számvevőszék részéről, most pedig a különböző ügynökségek képviselőnek szeretném megadni a szót, és Max Sprengerrel kezdenénk. Sprenger úr, Hol ül Sprenger úr? Ott van, elnézést. Innen fentről kicsit nehéz látni, ki hol ül. Tessék, szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy szót kaphattam. Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy az EU ügynökségek hálózata osztozik abban, hogy valóban magas szintű teljesítményt, illetve költséghatékonyságot kell elérni az EU rendszeren belül. A mentesítési folyamatot és ezt a meghallgatást nagyon fontos lehetőségnek tekintjük ahhoz, hogy javítsuk teljesítményünket. Az ügynökségek nem mindig tudnak mindent helyesen elvégezni, ezért nagyon hasznos az, hogyha van plusz felülvizsgálat, amelyen a hibákat azonosítani lehet, és, meg, és ezekből tanulni is lehet ezáltal. Mindenképpen kíváncsiak vagyunk szakbizottságuk visszajelzésére 2011-el kapcsolatban. Reméljük, hogy nyílt és konstruktív vitát folytathatunk az akadályokról, amelyek akadályozzák teljesítményünket. Az EU ügynökségek hálasztának vezetőjeként tavaly nagyon gyakran tegyalásokat folytattam partnereimmel, és mindannyian azt mondták el, ugyanazt a szolgáltatást kell nyújtaniuk kevesebb munkatársal. Voltak olyan helyek, ahol csökkenteni a munkahelyek számát, az új ügynökségek kevesebb posztot kaptak, mint korábban azt tervezték, ezért az ügynökségeknek nagyon ügyelniük kell arra, hogy az administratív feladatokra mennyi munkaerőt szánnak. A jelenlegi poszt csökkentés kapcsán jobban szeretnénk, hogyha az administratív posztokat csökkentenék, és nem pedig a fő szolgáltatások posztjait, hiszen ezért jöttek létre, ezen szolgáltatások miatt jöttek létre az ünnökségek. Hálózatunk szeretné, hogyha az administratív szabályok egyszerűsödnének az ünnökségekkel kapcsolatban. Pontosan ezért üdvözöljük azt az úti tervet, amit az EU ügynökségekkel kapcsolatban hoztak létre, és amit az Európai Bizottság adott közre decemberben. Üdvözöljük azokat a tevékenységeket, amelyek az Intel 4-es fejezetében fogalmaztak meg. Ezekkel a pénzügyi szabályokat lehet egyszerűsíteni az ügynökségek tekintetében, illetve a költségvetési tervezés tekintetében pedig iránymutatásokat fogalmaznak meg. Ez nagy hatékonyságot eredményezhet és olvasolhatja az administratív hibákat, amiket a szemvőszék azonosított. A hálózat fő prioritása ez évben az az, hogy támogassa az Európai Bizottságot abban, hogy ezt tudott elvet létre lehessen hajtani. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a költségvetési áthozott összegekről. Ezt nagymértékben kritizálta a számvevőszék 2011 esetében, amikor 2011-ről 2012-ben költségvetési összegeket vittek át. Szeretnénk ezeket az összegeket csökkenteni, és a, az ügynökségek együttműködnek a bizottsággal és a számvevőszékkel, hogy megoldást találjanak erre. Az egyik fő kihívás, amivel szembe kell néznünk ezen a területen, az a műveleti kiadás, az a költségvetésünk harmadik negyedik cikkében talál, címében található. Minden ügynökség több éves kereten belül dolgozik, és vannak olyan tevékenységek, amelyek több évig tartanak, és ezeket megfelelő, és ezeket különböző szerződéses felekkel kell át ellátni. Vannak megoldási lehetőségek erre, azáltal, hogy keretszerződéseket alkalmazunk, de itt is nehézségek adódhatnak abból, hogyha keretszerződéseket alkalmazunk. Én ezt nagyon tudom a saját tapasztalatomból, amit az lcd nél szereztem. Nagyon óvatos tervezésre van szükség, de mindig lesznek fennmaradó összegek az utolsó hónapban, amit a következő évben kell majd kifizetni. Az erőintézmények számos vállalattal dolgoznak együtt, például a biztonság, a, a tisztítás, vagy a kétering területén, vagy a vízáram fűtés szolgáltatás beszerzésében. Ezeket a szerződéseket évente kell megújítani, ezért mindig lesz átvitt összeg egyik évről a másikra. Az ügynökségek viszonylag kicsi, specializált szervezetek, és előfordulhat az, hogy a projekt egy adott szakértő tevékenységétől függ, és hogyha ez egy személy beteg lesz hosszabb ideig, vagy elhagyja a szervezetet, akkor a projekt megakadhat több hónapra is akár. Azt mondanám végezetül, hogy egyetlen The Council and Commission... Egyetlen ügynökség fizetéseket tudja megfelelően kifizetni majd a munkatársak fizetését 2013 végéig, azért, mert a tanács akadályozza a köztisztviselők fizetéséről kapcsolatos tárgyalást. Ezért csak a 2011-es fizetési kiigazítás fog megvalósulni, És amikor novemberben a bizottság azt mondta, hogy az Európai Bíróság nem fogja ítéletet meghozni 2013-ig, addig 1 millió volt tartalékban az LCDC e fizetési költségvetésében. Nem lehet átvinni költségvetési, fizetési vonatkozó költségvetést, és ezért egy másik címhez kellett, egy másik sorhoz kellett csoportosítani ezt az összeget. Én most nem a, a, a bíróságot, a tanácsot, vagy a bizottságot kritizálom itt, csak szeretném ezt megemlíteni, hogy vannak bizonyos határok, amiket megtehetünk, és amit betervezhetünk. Megpróbálunk mindent megtenni, de soha nem leszünk tökéletesek, és mindannyian készen állunk arra, meghalljuk visszajelzésüket, és hajlandóak vagyunk tanulni a hibánkból. Ja, vielen Dank äh, für diese... Köszönöm szépen ezeket a bevezető megjegyzéseket és most meg is nyitom a szakbizottsági vitát, és megadom a jelentés készítőnek. Me... Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy megköszönöm a számvevőszéknek és Russzó úrnak a munkáját. Nagyon örülök annak, hogy sokkal részletesebb információt tartalmaz a jelentés, mint ahogyan azt mi egyébként kértük is parlamentként. Ez nagyon hasznos. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját, az írásos kérdőív kidolgozásában, és végül szeretném megköszönni az ügynökségeknek a jelenlétét, és főként azt, hogy igazgatói szinten képviseltetik magukat. Ez rendkívül fontos akkor, amikor az elszámoltathatóságról beszélünk az Európai Parlament irányában. Elnök úr, az éves mentesítési eljárás az egyetlen olyan alkalom, amikor a parlamentnek lehetősége nyílik arra, hogy bele betekintést nyerjen az Európai Unió ügynökségeinek hatékonyságába, munkájába. A mentesítési eljáráson keresztül lehet felelőssé tenni nem csak pénzügyi szempontból az ügynökségeket, hanem politikai elszámoltathatóságról is beszélhetünk ebben az esetben. Elnök úr, a az ügynökségek fontos konkrét tevékenységeket végeznek, amelynek olyan tevékenységeket, amelyek a polgárokra sokszor napi életükre van hatással. Gondolok akár a repülőgépek biztonságára, az élelmiszerbiztonságra, vagy a gyógyszerbiztonságra. Éppen ezért nagyon fontos az ő függetlenségük, és technikai, illetve ö, tudományos szempontból kell függetlenek lenniük. Ezért is hoztuk létre ezeket az ügynökségeket. Ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az ő önálló munkájuk biztosítása. Elnök úr, a az ügynökségek ebben az évben megint a politikai vita középpontjába kerültek itt Brüsszelben, nem csak a különleges jelentés miatt, a összeférhetetlenség miatt, hanem azért is, mert az intézmények a munkacsoportokban júliusban bizonyos következtetéseket vontak le. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság az ügynökségek számára ezt követően egy úti tervet terjesztett elő még karácsony előtt. Úgy gondolom, hogy mi parlamentként, de a tanácsnak is, és a bizottságnak is nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést, és végre kezdjünk el komolyan beszélni az ügynökségek jövőjéről. Úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú az is, hogy nem ebből a bizottságból, de más szakbizottságokból, akkor, amikor az MFF-ről beszéltünk 2013-as költségvetés kapcsán, akkor sokan arról beszéltek, hogy könnyű lenne az EU ügynökségek költségvetését 1 milliárd euróval le csökkenteni. Na de hát azért ne vicceljünk, ez sokkal több, mint az egész költségvetése az összes ügynökségnek úgyhogy ennyit az ügynökségek finanszírozásáról. Ami pedig az úti tervet illeti, ezzel kapcsolatban lenne egy speciális kérdésem. Az ügynökségek felé, talán főként az ügynökségek hálózatához. Amennyiben meg végig tekintjük, hogy a bizottság 2013-tól kezdve milyen cselekvési tervet is javasol az ügynökségek számára, hát azt hiszem, hogy nagyon sok munka vár az ügynökségekre, és egy igazgató szombaton vagy vasárnap kell, hogy a hálózati koordinátor szerepet betöltse. Most ezért gondolom, hogy nem tudom, hogy realista megközelítése az, hogyha a hálózati koordinátor, tesszük felelőssé azért, hogy a bizottság által 2013-ra javasolt tevékenységek koordinációját valóban megvalósítsa. Nem tudom, hogy nem lehetne-e valamelyik korábbi igazgatót idéglenes jelleggel felkérni arra, hogy ő vezesse a hálózat munkáját, tehát egyfajta ideiglenes menedzserként működjön, a cselekvési tervek megszervezésének, végrehajtásának kapcsán. Nos, hát az is igaz, hogy ezek a cselekvések, cselekvési tervek nem mindig mm, világosan jelölik ki az utat, tehát sokszor összeütközhetnek egyes ügynökségek egymással is bizonyos területeken. Ez is nehézség. Nos hát van itt egy írásos kérdőív, köszönöm szépen, hogy az ügynökségek választattak ezekre. Azt hiszem, hogy itt a legfontosabb kérdések, ahogyan Sprengler úr is már elmondta, ugye a költségvetési um, problémák, aztán a beszerzés, közbeszerzési eljárások, amelyeknek mindig is a pénzügyi uh, rendelethez kell kapcsolódniuk, és az esetleges uh, érdek ütközések. Nézzük most a pénzügyi oldalt. Értem, hogy ezek a több éves programok és az éves költségvetés egymást nem fedik le, tehát ez problémát jelent. A bizottságnak belsőleg van egy olyan rendszere, amely évente kétszer vagy háromszor nyomon követi, hogy az adott év költségvetése hogyan is áll éppen. Nos hát az ügynökségekben nincsen ugyanez a rendszer, lehet, hogy jobb lenne, hogyha az ügynökségek is bevezethetnének egy hasonló mechanizmust annak érdekében, hogy évközben is láthassák, hogy hogyan is halad a pénzek felhasználása. Aztán egy másik fontos gondolat, amelyre felhívták a figyelmemet, az a belső öm, felügyelet kérdése. Nagyon sok öm, tanácssal is tanácsot is kapnak az ügynökségek ezzel kapcsolatban, ugye itt strukturális problémákról beszélnek a follow-up kapcsán, a belső audit által javasolt, javasoltak betartatásával kapcsolatban. Úgyhogy talán az ügynökségek végig gondolhatnák azt, hogy hogyan is lehetne javítani a rendszeren ebből a szempontból is. Egy másik kérdés, amely felvetődött, és amely egyébként szerepel a jelentésben is a számbevőszék részéről, de egyébként bilaterális kapcsolataim során is többször felmerült, az az, hogy milyen sok szabály is van. Rengeteg szabálynak kell megfelelni az ügynökségeknek, és itt ez nem csak auditi jellegű szabályokra gondolok, hanem speciális pénzügyi rendelet az ügynökségekre nézve, aztán személyzeti szabályzat, és így tovább. Az egyik igazgató el is magyarázta nekem, hogy milyen szabályok vonatkoznak a személyzetre, hogyan lehet felvenni új munkatársakat. Sokszor több tízezer ember jelentkezik egy-egy posztra, ugye ez a bizottságnál így, vál, így van, de hát külső ügynökségeknél nem tudom, hogy ugyanilyen bonyolult rendszert kellene-e életbe léptetnünk, vagy megtartanunk. Igazából borzalmas volt végig tekinteni az, hogy mekkora papírmennyiség és milyen sok interjú kellett megelőzőn egy, egy kávéra való találkozót. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból egy, kof, egy kávégét krízis van előkészülőben, de félretéve a viccet, az igazgatók véleményét szeretném hallani ezzel kapcsolatban. Hogyan lehetne tehát egyszerűsíteni az eljárásokat? És végül a horizontális kérdések, az úti terv nyomon követése, a follow-up, Nos, hát itt már feltettem a kérdést, egy ideiglenes poszt létrehozásával kapcsolatban, de úgy látom, hogy a 15-ös és 16-os pontok a racionalizálás címszó alatt, az, hogy különböző szolgálatokat próbáljunk meg egyesíteni, nos hát ez elég nehézkes, mert ugye sok különböző érdek van a különböző ügynökségeknél. Aztán a öm, irodák megosztása, nem tudom, hogy ezen a területen volt-e már javulás vagy sem, hiszen az Európai Bizottságnak megvan a saját személyzeti rendszere, és ezt a rendszert egyébként nem használhatják az ügynökségek. És pont ez rengeteg kiadást, költséget jelent az ügynökségek számára lehet, hogy hatalmas pénzeket lehetne megtakarítani azzal, hogyha ők is hozzáférhetnének a bizottság eme mm, lehetőségéhez. És végül néhány kérdése hívnám még fel a figyelmet, amely az egyes ügynökségekre vonatkozik. Gondolok például az érdek összeütközésekre. Például érdekelne a légi közlekedés biztonsága, illetve az élelmiszerbiztonsági ügynökség véleménye, illetve a gyógyszerbiztonsági ügynökség véleménye, azzal kapcsolatban, hogy mit is gondolnak a számvevőszék javaslatairól. Ugye itt vannak még ezek az OECD iránymutatások, de úgy tűnik, hogy ezek nem igazán fedik le azt, a módszert, ahogyan dolgoznak az ügynökségek. Hiszen itt inkább csak a hagyományos munkavállalókat foglalkoztató intézményekre vonatkoznak ezek az iránymutatások, hiszen az ügynökségek sokszor külső szakértőket kell bevonjanak a munkájukba. Éppen ezért nehéz ezt az OECD iránymutatást rájuk alkalmazni. Talán ezzel kapcsolatban is várnám a válaszaikat az ügynökségeknek. Van egy ügynökség, a, meg, a betegségmegelőzési központ, illetve ügynökség részére lenne egy külön kérdésem. Ugye itt a keret szerződésekre gondolok, és ezzel kapcsolatban szeretném a helyzetet felmérni. Aztán itt van az alapjogi ügynökség. Az elmúlt néhány év során azt láthattuk, hogy voltak viták az ügynökség és az egyes munkavállalóik között, tehát itt voltak peres ügyek is. Nos hát ez az ügynökség tudja-e biztosítani azt, hogy saját személyzeti ügyeire vonatkozó szabályai megfelelőképpen kezeljék a helyzetet. És végül, vannak ugye itt új pénzügyi jellegű intézmények, illetve ügynökségek, amelyeket néhány évvel ezelőtt hoztunk létre, ezek most először képezik részét a mentesítési eljárásnak, vagy esnek alá. Gondolok például a bank hatóságra, ezt 60%-ban a tagállamok finanszírozzák. De én úgy értettem, hogy néhány tagállam nem, hogy nem fizet, hanem még úgymond költségvetési trükkökhöz folyamodik annak érdekében, hogy ki tudja fizetni ezeknek az ügynökségeknek járó mm, finanszírozását, és ez ugye alássa az ügynökség munkáját. Ugye itt vannak azért strukturális gyenge pontok is, vannak ilyen furcsa hibrid struktúrák a nemzeti hozzájárulások, illetve európai pénzek között. Azt hiszem, hogy ezen el kellene gondolkodnunk, meg kellene változtatnunk ezt a rendszert. Ami a saját munkámat illeti, nem akartam túl sok munkát elvenni a kollégáktól, vagy lehetőséget, mert jó lenne, hogyha a kollégák is feltehetnének kérdéseket az ügynökségek vezetői számára, akik ma képviseltetik magukat. Köszönöm szépen. Rapporteur, Mr. Gerbendi. Köszönöm az előadónak a beszámolót, Gerbendi úrnak. Miután elmondta, hogy ön is meglátogatott egy ügynökséget, és ott mi történt, lehet, hogy érdemesebb a jövőben magunkra vinni a saját kávénkat. Christopher Felber következik. Köszönöm. Lehet, hogy egy néppárti Shadow előttem akar szólni, én csak később akarnék megszólalni. akkor kik az árnyék előadók néppárt részéről? Szemre úr, Sajer Assender asszony. Köszönöm el, úr a szót. Köszönjük az előadónak ezt a nagyon komoly és méreható munkát, és köszönjük az ügynökségek igazgatóinak is, hogy eljöttek hozzánk. Lehet, hogy nem is annyira részletekbe menő kérdés sem lenne most, csak a kérdések és válaszok körében szeretném röviden felsorolni azt, hogy mi érdekelne. Ugye itt van a légiközlekedési ügynökség, <clears throat> írásbeli válaszainkra, a, a igazgatási költségekről nem nagyon válaszolta meg azt a kérdést, hogy miért hát a miértre vonatkozó kérdést nem válaszoltam, meg szeretnék egy kicsit pontosabb választ kapni, hogy miért van az, hogy az ESZ-nek miért ennyire magas a többihez képest a, az igazgatási költsége. Ami az ECDC-t illeti, egy kicsit ez átfedésben van azzal, amit már az előbb hallottunk, de jó lenne ö, tudni, hogy ö, az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központnál miért van ennyi átcsoportosítás az egyik évről a másikra. Állítólag ez elkerülhetetlen, de akkor szeretnénk indokolást hallani arra, hogy miért. Mert más ügynökségeknél jóval kisebb arányú az átcsoportosítás. Egyeseknél egyáltalán nincs ilyen. És hát mindenki víz, vizet iszik és gázzal fűt, tehát nincs akkor a különbség ilyen szempontból az ügynökségek között. És azt szeretném még megtudni, hogy az adó fizetők érdekeit eh, mennyiben érvényesítik a carryoverek kapcsán. Eh, az EFSA-val kapcsolatban is lenne kérdésem az Élelmiszerbiztonsági Hatóság eh, kapcsolatban. Ugye a családtagok, akik ráadásul ugyanahoz a, a háztartáshoz, a családhoz tartoznak, és ugyanannál az ügynökségnél dolgoznak, ez hogyan mondható erről, hogy itt nincsen érdekütközés? Az önök belső szabályai milyen családi kapcsolatokat engednek meg úgy, hogy az még ne legyen ugye érdek összeférhetetlenség. Végül pedig a környezetvédelmi ügynökséggel kapcsolatban a válaszaikban azt olvasom, és idéznék önöktől, fontos leszögezni, hogy az érdek összeférhetetlenség az környezetvédelmi és más ügynökségeknél eltér a, díj, a díjazással működő ügynökségeknél alkalmazottól. Ezt ne felejtsük el, mondják önök az összehasonlító tanulmányokban. Szeretném megtudni, hogyha nem az OECD iránymutatások érvényesek. Gebrandi úr is rákérdezett erre. Akkor mi? Mi az a keret vagy iránymutatás, amely alapján mi megítélhetjük ezt a különbséget? És mi, mi alapján dönthetjük akkor el, hogy egy ügynökségnél van-e érdek összeférhetetlenség vagy sem? That, well, you know, you have uh, the, the court using always... A a számvevőszék az OECD irányelveket használja, önök szerint ez nem jó, akkor mi alapján ítélje ezt meg? Erre vonatkozóan érdekelne a véleményük. Köszönöm. Köszönjük mi is. Ines Ayala Szendernek adok most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Üdvözlöm Russzó urat, a szembevőszéktől és Kebrandi urat, akik mindketten idén is, mint máskor is hatalmas munkát végeztek a mentesítés eljárás előkészítése érdekében, és egyre bonyolultabb az a feladat, amelyet el kell látniuk, és egyre ö, komolyabbak a kihívások is, persze a, az ügynökségek előtt álló kihívások is egyre nagyobbak. A bizottság egyre több és nehezebb elvárást támaszt feléjük. Russzó úrhoz szólva, köszönöm önnek a részletes beszámolót arról, hogy miben javult a metodikája az ellenőrzéseknek, ez egyértelműen eredményt hozott és látható, és jó, hogy az új eljárásban most már ezeket igénybe vehettük, ezek alapján gondolkodhatunk. Szeretném megtudni, hogy nincs -e ellentmondás abban, hogy ahogyan mi megközelítjük a kérdéseket. Mert idén például ö, született egy ellenőrzési feljegyzés a járványügyi betegség megelőzési ügynökségnél, és szerettem volna Ruszótól megtudni, hogy ez milyen metodik alapján készült, és ha ilyesmi történik, akkor van-e önöknél olyan eljárás, amely alapján az ügynökséggel fölvehetik a kapcsolatot, és ö, ö, megvitathatnák az ügyet? Mert ez szerintem több egyeztetést igényelne. Miért nem volt lehetséges az úgynevezett kontradiktorikus eljárást lefolytatni, mielőtt megszületett ez a feljegyzés? Ami az időtervet, a roadmap-et illeti a bizottság roadmapjét, szerettem volna megtudni továbbá, hogy ebben a mentesítés kapcsán ugye az szerepel, hogy a helyzet javítása érdekében egy nagyon pontos kompetencia felosztási rendszert kéne érvényesíteni a bizottság és az ügynökségek között. Mi az emögött rejlő szándék? Hol van még kompetencia vita? Ez érdekelne a bizottság és az ügynökségek között. Mert belátom, hogy erre szükség lehet, de azt is látjuk, hogy egyre több feladatot ró ki a bizottság az ügynökségekre, tudományos felméréseket, és ez politikai szempontból adott esetben vitatható lehet. Nem minden téma feltétlenül lenne kiadható az ügynökségeknek. Tehát érdekelne, hogy itt vannak politikai megfontolás a dolog mögött, hogy mit és mikor outsourcingol a bizottság egy ügynökségre. Ami pedig az éves átviteleket illeti az egyik a másikra, az ügynökség 90%-ánál előfordul ilyesmi, de nem túl nagy mértékben. A bizottság saját ö, ö, leíratában erre utal is, és azt mondja, hogy a mentesítési eljárás kapcsán érdemes lenne odafigyelnünk, ahogy Spenger úr is megfogalmazta, a személyzeti felvételi eljárásra, hiszen a költségvetésre ez adott esetben nagyon súlyosan ránehezedik egy ünnepségnél, nem tudják jól tervezni ugyanis a felvételt, és ezért kell átvinniük a pénzt az egyik évről a másikra. A hálózaton belül pedig Gebrandi úr nézetét osztom, hogy ezt a hálózatot tovább kéne erősíteni, jó, hogy van, a köz, kölcsönös tapasztalatcserét most már lehetővé teszi, ezt még intenzívebbé kéne tenni. A közlemény ben például válsághelyzetekre érdemes lenne kitérni, hogy válsághelyzetekben van-e arra eljárás, hogy a bizottság, a tagállamok és az ügynökségek hogyan működnek együtt gyorsan és hatékonyan. Ugyanis volt már olyan válsághelyzet, ahol ez nem működött, és ez komoly gazdasági hátrányokat okozott egyik vagy másik tagállamnak. Tehát eh, a függetlenséget a kommunikáció területén is meg kéne valósítani, a bizottság és az ügynökségi közötti kommunikációs kompetenciákat világosabban fel kéne osztani. Gedani úr a jelentési rendszerben a személyzeti politikára is utal. A tagállamok sokan kritizálják a bizottság jelenlegi rendszerét, nem tudják azt alkalmazni, mondják. És felmerül a kérdés, hogy nem lehetne ezt a rendszert az ügynökségek nagyságától függővé tenni, hogy mikor és hogyan kell használni, mert nagyon különbözőek az ügynökségek méretük és feladatuk tekintetében, is egyikre jobban alkalmazható a rendszer, mint a másikra. Hogyan lehetne azon is javítani, hogy az ügynökségek, amelyeknek néha ugye nagyon méreható kutatásokat kell végezniük, amikor megkapják a megbízásaikat, akkor a minőségre vonatkozóan a megbízó számoljon azzal, hogy az ügynökségnek milyen kapacitásai vannak, milyen tudományos kapacitása van, mennyire képes egy adott felmérést érdemben elvégezni. Lehet fekete listát felállítani arról, hogy, hogy mely ügynökségek nem feleltek meg a feladatoknak, de ez ne legyen újra meg újra, ne váljon újra meg újra költségvetési problémává. Az ügynökségek munkájának is jót tenne ez. Ami még az érdek összeférhetetlenségeket illeti, Gebrandi úr már föltette a kérdésemet, ezt majd később meglátjuk, hogy mit válaszolnak rá. Ami pedig a költségvetési rendeletet illeti. Most az új rendeletet kell alkalmazni. Végeztek-e továbbképzéseket az ügynökségeknél, és képesek-e immár arra, hogy az új költségvetési rendelet komplexitását a maga teljességében alkalmazzák. Ezek lennének a kérdéseim, végül pedig még annyi, hogy a decentralizált ügynökségek esetében nyilván ennek vannak előnyei, hogy szerte szétszórva vannak Európában, és kohéziós vonatkozása is van ennek, de az ügynökségek távolsága nem okozza gondot, amivel külön ö, érdemes lenne foglalkoznunk. Utolsó utániként pedig a CEPOL, a Rendőr Akadémia kapcsán pedig az jut eszembe kérdésként, hogy megoldódott-e már a székhely kérdése, illetve hát az a vita, amelyről szó volt, ugye új engedélyeket kellett beszerezni a Szepolnak, ami pedig a repülésbiztonsági in, ügynökséget illeti, az elszállt repülésbiztonsági ügynökséget. Azt szeretném megtudni, hogy a hálózatból való átmenet ügynökségé hogyan zajlott, milyen problémákkal kellett megküzdeniük, és ezeket hogyan sikerült megoldaniuk. Hiszen nagyon ö, kicsi költségvetési erőleget kaptak az átalakulásra 2011-ben. Hogyan ö, tudják ezt majd 2012-ben ezt a problémát megoldani? Az EMA-val kapcsolatban, vagyis a gyógyszerügynökséggel kapcsolatban a, az új technológiákkal kapcsolatos kommunikációs hálózat javaslattal kapcsolatban a számvevőszék problémákat tárt föl. Ezek megmaradtak-e, vagy megoldottak? Nagyon szépen köszönöm. Következő hozzászólunk. Fialer kollega, köszönöm szépen. Először is lenne a szepával kapcsolatban egy külön kérdésem. Amikor elolvastam a 9-es, illetve 10-es kérdésre adott választ, a 9-es kérdésben láthatjuk, hogy van egyfajta vita a SZEPOL, illetve a SZEPOL jövővel kapcsolatban a jogi keretről, és hogy ezt össze kell éleszteni egy másik ügynökséggel vagy sem, ez egy mozdaló folyamat. A tízes kérdésben pedig a, a székhely kérdéséről volt szó, mert itt látom, hogy itt van egyfajta kihívás. Mit történik akkor, hogyha valaki arról dönt, és ez a valaki valószínűleg az Európai Parlament és a tanács lesz, tehát mit, mit, tették akkor, hogyha valami döntenek a státusz megmaradhatása mellett, megvan-e a kockázata annak, hogy költözniük kell ezen időszak alatt, mielőtt még döntünk az ügynökség jövőjéről és megvan-e a veszélye annak, hogy pluszköltségek adódnak ebből. Kérem, hogy beszéljen erről, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, és hogyan lehetne garantálni azt, hogy nem kerülünk egy olyan helyzetbe, hogy valami új helyre kell elköltözni. Tehát hogyan lehetne a rugalmasságot elérni. Sokat beszélnek az összeférhetetlenségről, és úgy gondolom, hogy ezek nagyon is relevánsak számos ügynökség szempontjából, de az EMA esetében szeretnék az EMA-ra kitérni egy kicsit, bár lehet, hogy más ügynökségek számára is releváns ez a kérdés. Először is mindannyian tudjuk és értjük azt, hogyha a legjobbat szeretnénk, tehát, hogy szeretnénk hozzájárulni a gyógyszerek értékeléséhez, akkor ahhoz olyan emberekre van szükség, ezekkel a gyógyszerekkel dolgoznak, akik már van tapasztalatuk ezzel, és jövőben is ezzel fognak dolgozni, hiszen ez a legjobb. És ez egy mindenképpen már magában foglalja az összeférhetetlenség esélyét. mindenképpen jól hallgatom azt, hogy próbálnak ezzel foglalkozni, de amikor magáról a folyamatról van szó, akkor szeretnék hallani erről, hiszen nagyon szépen leírták a folyamatot, de a gyakorlatban ez hogyan működik. Mert természetesen nagyon fontos az átláthatóság, és az, hogy az emberek valamit leírnak, érdekeiket, érdekeltségeiket lefektették, és ezt mindenki tudja, de a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt eh, vizsgálni és eh, értékelni. Érdekes lenne példákat eh, hallani. Például valaki nyilatkozik valamiről, és ez a kettes, hármas kategóriába kerül, mi lesz ennek a következménye? Adja neked példát arra vonatkozólag, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, hogy jobban lássuk ezt. A 35-ös kérdésre adott választ nem teljesen értem, nem értem a választ teljes mértékben, mert azt mondják, hogy 2011. szeptemberéig egyetlen egy fajta politikájuk volt, mert az volt a kérdés, hogy hány tudományos bizottsági tagnál volt összefejtetlenség, és emiatt nem tudtak részt venni a vitákban, és azt mondták, hogy 2011. szeptemberéig számos tagnak volt bizonyos volt a korlátozása, de utána pedig specifikusak lesznek, és azt mondják, hogy 2011. szeptemberében hatnak, 20, 24 ilyen tagnak volt ilyen fajta korlátozása. De ha azt mondják, hogy, hogy számos tagnak van problémája, de az úgy rendszer mert másképp működik. És nem utolsó sorban egy általános kérdésem is lenne, az összeférhetetlenség az valóban kockázatot jelent, de szinte minden kockázat az együtt, együtt jár egyfajta előnye, hiszen a legjobbat szeretnénk. Tudom, hogy nagyon sokat do, dolgoztak azon, hogy ezt a kockázatot kezelni tudják. Úgy gondolják-e, hogy előfordulhat az, hogy annyira próbáljuk lekorlátozni az összefetlenség kockázatát, hogy végül már az előnyeit is ennek elveszítjük. hiszen már a lehető legjobbakat is korlátozók abban, hogy részt a vitákban, már amiatt, hogy nagyon szigorú az összeférhetetlenségi politikánk. Hiszen amiről döntenünk kell az az, hogy valahogy kezelni kell ezt a kockázatot, egyfajta egyensúlyt kell találnunk. A kérdés azonban az, hogy hol van ez az egyensúly. Természetesen nekinek van egy szubjektív véleménye, de úgy gondolják el, hogy a jó utahadunk e vagy már túlhaladtunk azon a ponton, amikor valóban a kockázatot kezeljük, és emiatt már nem valósulnak meg a, az előnyök. Például ebben az esetben a gyógyszerek értékelés esetében, vagy előfordult az a túlságosan kevés a kockázatkezelés. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, Prospáder kollega következő. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt eh, elnök úr, az EBA-val, az Európai Bankhatóság bankügynökséggel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. 2011-ben lépett először működésbe ez a, az ügynökség, az lenne a kérdésem, hogy hány szakértőjük volt, hiszen ezen ügynökségnek eh, szakértőkkel kell rendelkeznie, és hogyan adották meg a közbeszerzést. Köszönöm szépen, Makovály kollega. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy először is nagyon örülök annak, hogy az ügynökségekkel eszmét tudunk cserélni a mai napon. Lenne néhány konkrét kérdésem néhány ügynökséghez. A CEPOL. Azt hiszem, hogy pénzügyi szempontból az elmúlt évek során nagyon sok pozitívumot tapasztalhatunk, de azért még vannak gyengeségek, gyenge pontok a költségvetés tervezése szempontjából, a túl magas átcsoportosítások szempontjából. Aztán ugye itt van egy másik probléma is a épület eladása miatt, de ez talán egy jó lehetőség is arra vonatkozólag, hogy esetleg Hágába kellene költöztetni az, én, az ügynökséget, hiszen ott van a Europol is, és a Eurojust is. És azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak is ez a véleménye. Nos, a CEPOL véleményére vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban. Aztán a repülésbiztonsági ügynökség, itt megint csak az összeférhetetlenséggel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A gyógyszerügynökség szintén az összeférhetetlenséggel kapcsolatban lenne kérdésem. Akkor, amikor az összeférhetetlenségi külön jelentés készült, akkor a gyógyszerügynökség nem kellett felbontsa, vagy bemutassa az összeférhetetlenségi nyilatkozatát, hanem ezt egy zárt borítékban kellett leadja. A kérdés az az, hogy a 2011 előtti időszakra vonatkozólag mit csináltak az összeférhetetlenségi nyilatkozatokkal, újat kértek-e a az ügynökség munkatársaitól, vagy sem. Második kérdés, a verifikációs mechanizmus hogyan is néz ki, ez érdekelne, és ö, milyen szekciókra vonatkoztatták azt. Ami a környezetvédelmi ügyönséget illeti, nos itt a felvilágosításokat szeretnék kérni az ügynökség és a, egy Dán cég közötti kapcsolatról, úgy tűnik, hogy az ügynökség és ezen cég között hét ügyletet is kötöttek 2007 és 2009 között, anélkül, hogy közbeszerzési eljárást folytattak volna le. Miért nem történt ez meg? Aztán volt egy videóprodukciós céggel kötött szerződés, de aztán ezeket, a, ezt a szerződést ezt alvállalkozókkal valósították meg, Nos, hát van-e erre előzetes engedélyük? És második kérdés, szolgálhatnának-e nagyobb vagy több részlettel a kreatív céggel kapcsolatban és az észendészek kapcsolatban is. 2011-ben a Környezetvédelmi Ügynökség egy videoprodukciós szerződést kötött 1 millió eurós összegben Miért olyan nagyon mások a kritériumok 2009 és 2011 között, amikor két különböző céggel kötötték meg ezeket a szerződéseket, ugyanis nagyon meglep az, hogy a környezetvédelmi ügynökség hogyan valósítja meg az alapvető kritériumokat ebből a szempontból. Én nem a konkrét munkát akarom kritikával illetni, amely valószínűleg nagyon is professzionális, inkább a dolog közbeszerzési oldala érdekelne. Az élelmiszerbiztonsági ügynökséghez a következő lenne a kérdésem. 2010-ben a mentesítést megadtuk az EFSA-nak, de egy feltétellel, hogy bizonyos változtatásokat megvalósít, az összeférhetetlenség megakadályozásával, megelőzésével és az ilyen kockázatok csökkentésével. Azt javasoltuk akkor, hogy nyílt szavazással szavazzák meg az elnököt. Megvalósították-e ezt a javaslatunkat, vagy sem, vagy ajánlásunkat? 2012. október 12-én született egy összeférhetetlenségi nyilatkozat, és ezt és ennek az ellenőrzése, ennek mik az eredményei. Aztán 2011-ben jó néhány külső munkatársat jelöltek ki, illetve szakértőket. Az ő összeférhetetlenségi nyilatkozatai megfelelnek-e az új szabályoknak? Aztán gyógyszerügynökség. 2010-ben a mentesítési eljárás során elmondtuk azt, hogy szükséges, hogy a nemzeti hatóságok által végzett szolgáltatások ellentételezése, ellensúlyozására. ben ezt a javaslatot visszautasították. Most ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem az, hogy új javaslattal előáll-e az ügynökség, vagy sem a igazgatótanácsi szintre, és vajon az igazgatótanács hajlandó-e elő lépéseket tenni ebben a kérdésben? és aztán hogyan kívánják az összeférhetetlenség kérdését kezelni, és az utolsó az alapjogi ügynökséghez szól. Az elmúlt néhány évben az ügynökség munkatársai, vagy volt munkatársai a munkahelyükön panaszkodtak visszaélésekről. Az ombudsman 2011-ben vizsgálatokat végzett, aztán volt olyan eset is, amikor egy munkatárs visszautasította a szerződés hátradatálását, és ezek után volt kitéve incidenseknek, de úgy tűnt, hogy itt a bíróság nem talált erre vonatkozó bizonyítékokat. Aztán a tanúk védelme sem valósult meg megfelelő módon mondta ki a bíróság. Ezek elég csúnya ügyek voltak, és a közbeszerzésre is vonatkoztak. Mégis a kérdőívben azt választ adja az ügynökség, hogy munkatársai alapvetően elégedettek a munkahelyükkel. Nem tudom, hogy ezeket a problémákat mennyire veszi komolyan az ügynökség, és megfelelőképpen védik-e azokat a személyeket, akik visszaélésről panaszkodnak. Az európai intézményekben, főként az alapjogi intézményben ez megengedhetetlen. Nem tudom, hogy az ügynökség valamit kíván-e tenni a belső ellenőrzés, illetve folyamatok vizsgálata során, mennyire tudják a tanúk anonimitását biztosítani. Ugye itt voltak kiszivárgott esetek is, de csak egyről tesz említést. Hány ilyen kiszivárgás volt még, mikor történtek ezek az esetek, milyen kérdésekben, és mikor lettek a végkövetkeztetések? Vielen Dank, Frau Makovály. Köszönjük szépen, Makovai. Azt mondja, most Andreasen következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A sok kérdésemet már mások megkérdezték helyettem. megpróbálnak én az ügynökségek eh, között gyakran jelentkező közös problémákat eh, szóvá tenni. Svendel úr felvetette, hogy ugyanolyan ö, eh, szolgáltatást kell végezniük kevesebb emberrel. Meg szeretném kérdezni a számvevőszéket, hogy amennyiben tényleg ez a helyzet, tehát kevesebb pénzből, kevesebb emberrel ugyanazt, vagy több munkát kell végezni, és akkor mennyire megbízható a gyakorlat. Nagyon sok igazgatási feladatot kell elvégezni az ügynökségeknek, és ez a szakmai munkájuk rovására megy. A számvevőszék től szeretném azt is megtudni, hogy a repülésbiztonsági ügynökség, amely ugye itt előtérbe került, mert állítólag ki magaslóan magas, 19%-os az igazgatási költsége, hogy ezzel kapcsolatban mit tud mondani nekünk? A cepol kapcsolatban is van kérdésem. Nyilvánvaló, hogy a rendőrakadémia épületét, ha eladják, akkor át kell csoportosítani a forrásokat. Szeretném tudni a CEPOL képviselőjétől, hogy ennek milyen hatása lesz az helybeli angol, vagy hát brit ö, alkalmazottak szempontjából, ö, és az általuk képviselt régiók szempontjából. Ami a környezetvédelmi ügynökséget illeti, elhangzott, hogy zajlott egy képzés, amely az európai tagállamokon kívül ö, valósult meg, és a kérdésünkre adott válasz szerintem nem indokolja, nem tisztázza, hogy ez így helyén való volt-e, és hogy mi volt az eljárás. Egy, egy ilyen külső képzés költsége hogyan esik latba, amikor döntést hoznak lebonyolításáról. Most Ayala Szender asszonynak adom vissza a szót, és aztán megadom a lehetőséget a válaszadásra. Ah, Köszönöm szépen. Néhány konkrét pontot szeretnék még az itt jelen levőknek. Az EFSA-nak szeretném mondani, hogy a kommunikáció esetében vannak ellentmondások. Az aspartam kockázatairól szóló jelentésben hogyan bánnak ezzel a kommunikáció tekintetében. A vasúti ügynökség az operácionális munkatársakat ki kell cserélni 2015-ig, le kell váltani, miért és hogyan fogják ezt elvégezni. Az EMA, az gyógyszerügyi ügynökség, azt szeretném tudni tőlük, hogy van egyfajta ellentmondás azon kijelentés között, amit hallhattunk a számövőszéktől, hogy vannak átláthatósági problémák. Az ügynökség viszont azt mondja, hogy nincs itt semmilyen fajta probléma. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban szóljanak hozzá Euratom, és most a bizottsághoz intézem a kérdést. Mi a helyzet az ügynökség függetlenségével? Milyen az ütemterv? És a tengerügyi ügynökség esetében felmerül a kérdés, hogy miért kell itt további az aktuálval kapcsolatos ellenőrzést folytatni? Ez is több költséget eredményez elnök. Most hallhattunk kérdéseket, megkérdéseket az ügynökségekkel kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy az ügynökségek igazgatói kapják meg a szót, és válaszolják meg a hozzájuk intézett kérdéseket. A Cepollal kezdem, és Bánfiónak adom meg a szót. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok! Tisztelt elnök úr, először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy elmondhatom az európai, a CEPOL véleményét bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Először is, mit is szeretnék elmondani, Ahogyan önök is tudják, a jelenlegi menedzsment 2010-ben lépett munkába, egy igen nehéz, komplikált helyzet közepette. És akkor kellett elkezdenünk munkánkat, amikor nagy változások történtek, nagy részben az Európai Parlament javaslatára. De általános értelemben azt szeretném elmondani, hogy az Európai Rendőrakadémia nem ugyanaz a rendőrakadémia, amely három évvel ezelőtt volt. Nagyon örülök annak, hogy a az Európai Számvevőszék következtetéseiben 2010-re vonatkozólag, illetve 2011-re vonatkozólag két egymás követő évben azt vonta le, hogy a CEPOL legálisan működik, és ezt egyébként az Európai Bizottság és a Tanács is megerősítette, hogy jó a működésünk. Az általános elismerése munkánknak a biztonság, az Európai Unió belső biztonságára vonatkozó hozzáadott értéke munkánknak nagyon magas marad. Nem csak az Európai Parlament kéréseit valósítjuk meg, hanem tehát, hogy ezt meg is valósítjuk. Az elmúlt három évben 60%-kal csökkentettük a működési költségeinket, és ennek erre rendkívül büszkék vagyunk. Stabil költségvetés mellett szerettük volna, hogyha sokkal költséghatékonyabban működik a rendőrakadémia. Három év alatt a részvételt háromszorosra növeltük, ami pedig a különleges kérdéseket illeti. ben rendkívül nehéz helyzetben indultunk, de ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ma a legnehezebb, vagy a legnagyobb veszély a rendőrakadémia működésére vonatkozólag a bizonytalanság. Ugyanis 2009 óta a rendőrakadémia munkatársai nem biztosak a jövőjükben. Erősítettük a személyzeti politikánkat, felvettünk új személyeket, de amikor az emberek eljönnek hozzánk dolgozni, és meglátják, hogy milyen körülmények is vannak, akkor jobb lehetőségek, más intézmények, vagy más ügynökségek után próbálnak nézni, hiszen a CEPOL nagyon jó referenciát jelent az ő számukra. A hatásunk nagyon erős. A brit munkatársaink igen magasan képzettek, elhozták családjaikat is, tehát azért ezek komoly döntések. A teljes átláthatóságot szeretnénk biztosítani a jövővel kapcsolatban, de hozzátenném azt is, hogy az Európai Bizottság kezében van a kezdeményezés, és még mindig nem kaptuk meg azt a dokumentumot, amely a jövőnkre vonatkozik, ami Hágát illeti. Világos az is, hogy Hága egyfajta rendészeti fővárosává vált az Európai Uniónak, hiszen ott van az Europol, az Eurojust és más intézmények is. Ehhez tenném azt, hogy itt nem technikai kérdésről van szó, hanem inkább politikai döntés függvénye az, hogy elköltöztetnek-e bennünket oda vagy sem. Tehát itt azt hiszem, hogy ezt inkább a bizottságnak kellene ezt a döntést megindokolnia, hiszen ez politikai szintű döntés. Ami pedig a fúziókat illeti. Először is azt szeretném elmondani, hogy a status quo az én szememben másodlagos kérdés. Az igazi kérdés úgy néz ki, hogy hogyan is képzeljük el az európai rendészeti képzések jövőjét. Ugyanis úgy tűnik, hogy egyre inkább növekszik az erre vonatkozó kereslet, tehát többet kellene befektetnünk az európai rendvédelmi képzésekbe. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor a jövő biztonsága szenved majd csorbát. Nagyon sok fórumon kimondtuk, több képzésre van szükség, éppen ezért igen erősen remélem azt, hogy fontos kérdésként fogjuk az európai polgárok biztonságát tekinteni. És ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül bennem. Hát, hogyha a CEPOL átköltöztetése még a CEPOL jövőjére vonatkozó döntések előtt valósul meg, az Egyesült Királyság belügyminiszterétől kaptam egy levelet, és ő abban tájékoztat erről, hogy márciusban, 2014 márciusában kellene a költözést megvalósítani. Hát ez ugye 14 vagy 15 hónap. Nem akarom ezt kommentálni, de azt válaszoltam a belügyminiszternek, hogy ezt a levelet úgy vesszük, hogy a székhelyre vonatkozó egyezménynek, egyezményt akarják felrúgni, és egészen addig, amíg nem történik végső döntés a CEPOL jövőjéről, addig nem fogunk elköltözni, hiszen ez rengeteg pénzbe is kerül, és még ezen felül, és ez fontosabb talán, az elmúlt három évben azoknak az embereknek, akik nálunk dolgoznak, azt kell majd mondjam, hogy el kell költöznünk. Hát például Varsóból érkezett a Frontex-től a pénzügyi vezetőnk. Nem tudja eldönteni, hogy most akkor a családját az Egyesült Királyságba hozza-e, mert lehetséges, hogy egy év múlva újra el kell költöznünk. Ez csak egy példa, tehát ezért szeretném felhasználni ezt a lehetőséget arra, hogy a parlamentnek és a bizottságnak a figyelmét felhívjam arra, hogy döntést kellene hozni, hogy ezt a hossza húzódó problémát végre megoldja és pontot tegyen a végére. Köszönjük szépen Bánfi úrnak a beszámolót, ami a mi időtervünket illeti, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy rövid válaszokat várunk vagy a bonyolultabb kérdésekre írásban válaszoljanak, mert akkor nem tudjuk a napirendünket teljesíteni. Most a biztonsági hatóság képviselőjének, Gudulnak adom meg a szót. Ő az igazgató. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen. Elnök úr, hát először is nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ezen a mai ülésen, és itt a parlamentnek valamennyiben megoszthatom azokat az aggodalmakat, amelyeket a mentesítési eljárás kapcsán fogalmaznék meg. Itt két kérdésről van szó alapvetően. Az egyik kérdés az összeférhetetlenségre vonatkozik, a másik kérdés pedig az administratív költségekre. Ami az összeférhetetlenséget illeti, nem vártuk meg a számvevőszék jelentését azért, hogy, azokat a kriti- hogy azokra a kritikákra választ adjunk, amelyeket egyébként a számvevőszék már látogatásai során is megfogalmazott. Ugyanis 2012 óta egy új magatartási kódexet dolgoztunk ki, amely figyelembe veszi a számvevőszék összeférhetetlenségre vonatkozó megjegyzéseit, valamint az adományok kérdését, valamint a különböző munkahelyi problémákra. Tehát ezért javítottunk a személyzeti szabályunkat, a magatartási kódexünket, hogy eljárásaink teljes mértékben megfeleljenek a számvevőszék elvárásainak. Egy etikai bizottságot is életre hívtunk, amely segíti a menedzsereket eh, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok eh, leírásába, és eh, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 80%-a a, azoknak a személyeknek, akik összeférhetetlenség alá eshetnének, már egy külső cég által végzett tréningen részt vettek, amely az összeférhetetlenségről szól. Azután van egy fej, fellebezési ö, bizottságunk, és ez a bizottság is saját magatartási kódexel rendelkezik, ez egyébként hasonlít a miénkre, és ezt augusztus 1-én fogadták el. Ami még hátra van, az az igazgató tanács magatartási kódexe, ez még nem végső formájában létezik, de most éppen a bizottsággal együtt dolgozunk ezen. Az elmúlt tíz évben működésünk során nem voltak nagyobb összeférhetetlenségi esetek. Ez főként azért van, hogy az európai cégek, amikor vásárolnak repülőket, akkor a döntést soha nem egy személy hozza meg, hanem egy csapat, egy ember, egy több személyből álló csapat, és az Egyesült Államokbeli ügynökséggel együtt biztosítjuk azt, hogy ne legyen összeférhetetlenség a, ebben a, ezekben az esetekben. Ami pedig a költségeket illeti, itt először is definíciós problémák vannak, ugyanis rendkívül pontos definíciókkal rendelkezik a mi mm, ügynökségünk 19%-ról beszélünk, ez egy elég magas összeg, vagy arány, ezek realista összegek, de két évvel ezelőtt egy külső ellenőrzés során kiderült, hogy teljesen legitim költségekről van szó. Ugyanis amikor külső cég végzi a repülőgépek bevizsgálását, akkor az külső költségnek a hármas cím alá tartozik, viszont hogyha egy belső eljárás során valósul ez meg, akkor az az egyes cím alá tartozik, és belső költségnek mm, valósul és nem adminisztratív költség, hanem működési költség címén kerül elszámolásra. Adminisztratív költség az pedig azt jelenti, hogy mi ezt nem úgy tekintjük, ugyanis operatív műveleti kérdéseken dolgoznak azok a személyek, akik ezt a munkát elvégezték. Tehát itt egy definíciós problémáról van szó. Egyébként csökken ez a nagy arány valószínűleg lefelé fog menni, most 19%-nál tartunk, de 17% lesz egy év múlva. Ezt a két kérdést tették fel, de ezen felül pedig szeretném még támogatni az administratív szabályokra vonatkozó megjegyzést, amely elhangzott. Ugyanis a bizottság olyan kötelezettségeket róránk a 110-es cikk értelmében, amelyek teljesen aránytalanok. Biztos, hogy a bizottság méreténél fogva a bizottságra ezek jó szabályok, de az ügynökségekre nézve teljesen aránytalan eljárási követelményeket állítanak elénk. És egyébként akkor, amikor az ügynökségek létrejöttek, akkor pont azért hozták őket létre, hogy az administratív és pénzügyi szabályaink könnyedebbek legyenek, hogy könnyebben mozduló, moccanó, kisebb és agilisabb szervezeteket hozzunk létre a bizottságnál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, úr. Következő felszólalunk Farkas úr aki az Európai Bankhatóság igazgatója. Parancsolja. For, for the floor. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget is, hogy részt vehetek ebben a meghallgatásban. Ahogy már korábban is elhangzott, első alkalommal vagyunk jelen a mentesítési eljárásban, és nyilván nagyon érdekel minket, hogy önöknek milyen megjegyzései, felvetései vannak és szeretnénk a kollégáktól tanulni, tapasztalatokból meríteni. Azt is leszeretném szögezni, hogy itt a három felügyelő ügynökség egyikét képviselem itt, és megpróbálok róluk is valamit beszélni, a közös sajátosságainkról, ugye a biztosítás és értékpapír felügyeleti ügynökséget is ilyen értelemben képviselem, mert vannak olyan dolgok, amelyek mindhármunkra érvényesek. <clears throat> Először is lenne egy általános megjegyzésem. Minket ugye 2011. január 1-ével hoztak létre, és egy év működést tudhatunk magunk mögött, ellenőrzési szempontból. Köszönöm a számvevőszéknek azt a bizalmat, amelyet belénk vetettek, és ahogyan velünk bántak, mivel első alkalommal ellenőriztek minket, ezért el kellett, hogy magyarázzák nekünk, hogy hogy működik az eljárás, mennyire nyílt, és világos az, amit a számvevőszék megállapított, érthető számunkra, és fair módon vizsgáltak minket, és ennek persze igyekszünk megfelelni, tehát valamennyi számvevőszégi megjegyzés reagálunk, megpróbálunk javítani a működésen. Nyilván átmeneti időszakban vagyunk, egy, még az alapító struktúrákat is ki kell találni, ami az átmeneti időszakot illeti, el kell, hogy mondjam, hogy mindhárom felügyeleti szervnek volt azért elődje olyan bizottságok formájában, amelyek bankfelügyelőket tömörítettek, az ESMA elődje volt a bizt, értékpapírok felügyeleti bizottsága, és ugyanígy volt ez a, bizt, a biztosítás felügyeletnél. Tehát az volt a feladatunk, hogy átalakítsuk ezeket a korábbi szervezeteket olyan hatósága, ügynökségé, amely megfelel minden EU szabálynak. Első feladatunk tehát ennek az átmenetnek a levezénylése volt, ez még zajlik most is, mert minden szerződést újra kellett írnunk, újra közbeszerzési eljárásokat kellett indítanunk, hogy minden szempontból megfeleljünk az EU szabályoknak, de ezzel jól előre haladtunk. Az előtt szervezetek azóta megszűntek, és <clears throat> különböző jogi formájuk volt, ezeket mind végül is felszámolták, és most már teljes körű európai ügynökségként működnek általunk tovább. Tehát ez a folyamat, ha még zajlik is, hamarosan lezárul. Volt egy másik kérdés, amely az ügynökségünk finanszírozását illeti. Itt mind három ünnökségre vonatkozóan azt mondanám, hogy finanszírozásunk sajátos, mert vegyes finanszírozásúak vagyunk, 60%-a a pénzeknek nemzeti felügyeleti hatóságoktól érkezik hozzánk, tehát a tagállamok közvetlenül finanszíroznak minket, 40%-ot pedig az európai költségvetésből kapunk. A, a biztosításfelügyelet pedig még ipari befizetéseket is és hitelminősítő ügynökségeket is a hátterében tudhat, tehát meglehetősen egyedi a finanszírozási struktúránk. Ezzel kapcsolatban annyit kell elmondjak, hogy a jelenlegi pénzügyi keretrendelet nem volt képes kezelni ezt a bonyolult finanszírozási struktúrát, ebből adottak gondok, de a bizottsággal ezeket áttárgyaltuk, a Parlament Költségvetési Bizottságával is, és megpróbáltunk kialakítani egy olyan rendszert, amely egy kicsit módosítva a költségvetési rendeletet minket is kezelni tud. Ha például többlet marad meg a költségvetésünkből, vagy egyéb forrásból kapunk jövedelmet, akkor ez adminisztratív szempontból nehézkes egyelőre, hogy ezeket hogyan kezeljük, mert a költségvetési rendelet jelenlegi formájában nem tér ki erre. Ami azokat a kérdéseket illeti, hogy egyes tagállamoknak gondot okoz a befizetés, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a bankhatóságnak nincs ilyen gondja, velünk kapcsolatban ez nem merült föl, hogy a, besze, a díjak beszedésében gond lett volna. Az EOPA-nál, a biztos, biztosítás felügyeletnél és a kisebb, itt ugye a kisebb hatóságok a szállodat részei, és némelyikük nem tudta megtalálni a pénzt a befizetéshez. Erre vonatkozóan azonban javaslat született, és megváltoztatták a döntéshozók a finanszírozási arányt. Az ennek ügynökség az esetében több lett így az európai költségvetési befizetési arány, és lecsökkentették a nemzeti befizetések arányát, de ebben a pillanatban ez csak egy javaslat szintjén létezik, még a valóságban nem alkalmazzák. Ha van kérdésük, akkor még azokra is szívesen válaszolok. Köszönjük szépen, Farkas úr! Most megadom a szót Mász úrnak, aki az Európai ö, Vegyi Anyag Ügynökségnél dolgozik, és aztán Spenger urat kérem, hogy kerekítse le a vitát és vonja le a konklúziókat a hálózattal kapcsolatban. Tehát, Mász Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettek önök előtt, és megoszthatom önökkel munkánk eredményeit. Csak röviden szeretnék hozzászólni, mert tudom, hogy kevés az idő. Röviden megosztanám önökkel azt a fajta megközelítést, amit ügynökségünk alkalmazott az összefértlenség kapcsán, és megválaszolnám Makovály asszony specifikus kérdéseit is. Ami az összeférhetetlenséget illeti, de tulajdonképpen, és nem kell megismételem ezt, ugyanazt a megközelítést követtük, mint a repülésügyi ügynökség. Már a számövőszék jelentés előtt is az elmúlt években foglalkoztunk ezzel, és kifejlesztettük megközelítésünket az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Tehát ebben az összefüggésben elmondhatom azt, hogy sok intézkedést tettünk az elmúlt két évben. Kifejlesztettünk egy intézkedéscsomagot az összefértetlenség kezelésére, fel fristettük az ide vonatkozó előírásokat, egy irányelvet dolgoztunk ki a munkatársaink számára létrehoztunk egy tanácsadó testületet az összeférhetetlenség kapcsolatban, ez teljes mértékben működik most már. Létrehoztunk egy magatartási kódoxot a testületi tagok számára, kifejlesztettük végrehajtási intézkedéseket, ezen kívül tréninget is biztosítunk, Tehát ezek azok a intézkedések, amiket meghoztunk, és amelyek teljes mértékben most már működnek. Tudjuk, hogy ez még nem a vége a folyamatnak, akár csak a többi területen, számos más területen is állandóan tevékenykedünk még, tehát lesznek még eh, ez év során szabályváltoztatások a tapasztalataink alapján, Együttműködünk a többi ügynökséggel is, hogy megosszuk tapasztalatainkat és legjobb gyakorlatainkat velük, és ahogy az útitelben is feltüntették, már várjuk azokat az irányelveket, amiket a bizottsággal együtt fogunk kifejleszteni az összeférhetetlenség megoldására. Tudjuk, hogy az OECD irányvonalak relevánsak, de nem teljes mértékben adják meg a válaszokat, amelyekre szüksége van az ügynökségeknek, hogy megoldják az összefetlenség kérdését. Tehát ebben az összefüggésben saját irányelveket szeretnénk kifejleszteni majd az Európai Bizottsággal. Ami pedig Makovai asszony kérdéseit illeti, megerősíthetem azt, hogy megváltoztattuk a megközelítésünket, van egy olyan fajta adathalmaz, amely mindenfajta érdeknyilatkozatot magában foglal. A rendszert az igazgató kezeli, akinek bizonyos felelőssége van ezen a területen, tehát ő végzi el a elemzést, ő elemzi azt, hogy mennyire van összeférhetetlenség, és az összefetlenség esetében ő ö, validálja ezt, tehát teljes mértékben működik ez a rendszer. Ezen kívül a bizalom megszegésének kérésével is foglalkozunk, létrehoztunk fegyelmi eljárásokat, és ezt tisztáztuk a munkatársakkal. Tehát ezen a területen is az elkövetkezőben még tovább fogunk tevékenykedni és szeretnénk javítani ezt annak érdekében, hogy minél jobb legyen ez a terület. Röviden így tudtam válaszolni önöknek, de a további kérdések esetében állok rendelkezésükre, de mivel kevés volt az idő, csak ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, tisztelt Mász igazgató úr, most pedig a szót megadom McLeod professzor úrnak a környezetvédelmi ügynökség részéről. Köszönöm szépen! Az oecd kapcsolatos kérdést illetőleg beszéltem a bizottsági kollégákkal, hiszen nem vagyunk mi szabályozó ügynökség, nem kapunk díjakat az ipartól, csak az Európai Uniótól kapunk költségvetést, és ezért úgy gondoljuk, hogy a kollégákkal folytatott beszélgetés során az összefetetlenségi vita a pénzügyi rendeleten keresztül érvényes a munkatársakra. E, itt szigorítottuk a naponta történő ellenőrzéseket, és e, ezeket évente áttekintjük a munkatársakkal, és megvizsgáljuk azt, hogy más külső tevékenységük volt-e, és ezeket rögzítjük egy fájban, tehát e, mi a saját eljárásunkat is szigorítottuk még azon felül, amit a szabályzat előír. Persze érdeklődve várjuk azt, hogy az úti tervvel mi lesz az intézmények közé tárgyalások során, de szerettem volna elmondani azt, hogy tényleg részletes megvizsgáltuk az irányelveket, Makovai asszonynak válaszolva, az első szerződések, amelyre utaltak, a 2009-es mentesítésre vonatkoztak, és voltak szerződések, amelyek az Európai űrügynökség közös programjához kötöttek, itt nem voltak közvetlen szerződéseink. A 2009-es elnézést, a 2009-2010-es időszakot lefette a tavalyi mentesítés, de kérdés volt az, hogy miért volt különbség az alszerződések tekintetében, amelyet közösszezésítettek. Itt volt egyfajta film produkció, egy videóprodukció. 16 olyan cég volt, amelyel foglalkoztunk, egy azonban nem felelt meg a kritériumoknak, tehát 15 cégből választhattunk, és ha jól emlékszem, a végső eredményben nem zártunk ki semmilyen fajta régióba származó szerződéses feleket. De ahogy mondtam, ezt is megvizsgáltuk és meg is fogjuk vizsgálni akkor is, amikor választ kapunk a felhett kérdéseikkel kapcsolatban. Andrészen asszony, a képzés kérdése. Tudjuk, hogy mennyibe kerül a képzés, és figyelünk is erre, és a menedzsereknek egyetetésre kell jutniuk azzal kapcsolatban, hogy tényleg szükség van a tréningre az ügynökség érdekében, Összességében ezer 1200 euró személyenként az oktatási költség, költség, de kivételes esetekben a testület és megvizsgálja azt, hogy Európán kívül történik-e tréning, képzés, de egy tipikus eset például az ENSZ, az OECD által kínált eh, képzések, és ezek benne vannak az éves programban, két évente a testület megvizsgálja a tréningeket, tehát testületi szinten van egyfajta felülvizsgálat, és természetesen eh, nagyon ügyelünk a költségekre. Megvizsgáljuk a teljes eh, költségvetési irányítását háromszor egy évben, és akkor megvizsgálok minden kiadást, beleértve ebbe a képzést is. Elnök, köszönöm szépen McLeod professzor asszonynak, Catherine Güszle, az Európai Élelmiszeripar Egynökség. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket erre a fontos ülésre és köszönöm azt is, hogy lehetőséget kaptunk, hogy felszólaljunk. Még mielőtt a feltett kérdésekre válaszolok, szeretnék egy általános megjegyzést tenni. Szeretnék rámutatni arra, hogy ahogyan azt a számvevőszék az összeférhetetlenségről szóló különjelentésében írta, az EFSA 2007-ben már az összeférhetetlenséggel kapcsolatban egy átfogó keretet teremtett az EFSA. Miért is tettük ezt? Azért, mert kockázatelemzéseket végeztünk, ugyanis az átláthatóság vagy a függetlenség rendkívül fontos, az EFSA számára ez még alapító okiratunkban is szerepel. és a különböző hatások kikerülése érdekében végeztük ezt az elemzést, és igazából a szakértők, akik több mint ezren vannak, különböző, ér, különböző helyszínekről érdekel, érkeznek szám hozzánk, kutatóintézetekből, egyetemekről, de mégiscsak elismerjük azt, hogy mégiscsak együttműködnek valamilyen módon az iparággal is, és ennek természetesen hatása lehet az ő munkájukra. A másik kockázati csoport az a belső munkatársak csoportja, és ez azt is jelenti, hogy a, szervezeti, a személyzeti szabályon felül is még külön kritériumokat támasztunk munkatársainkkal szemben az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Az összeférhetetlenség kérdése nem csak az összeférhetetlenségi nyilatkozatokban merül ki. Úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos. Pont ezért már 2007-ben kértük nem csak munkatársainkat, hanem szakértőinket is, hogy tegyék meg. Ezt a nyilatkozatot egyébként ez rendelkezésre áll a weboldalunkon. De ezen felül egy külön politikát is kidolgoztunk, mert szerintünk nem elég a nyilatkozatok megtétele ahhoz, hogy a kockázatokat valóban csökkenteni tudjuk. Valamelyik kollégám már említést tett arról, hogy a szervezés még fontosabb. Az, hogy hogyan is választjuk ki a mm, adatokat akkor, amikor tudományos kutatást végezünk, vagy hogy milyen végkövetkeztetéseket vonunk le ezekből. Ez legalább olyan fontos, mint a nyilatkozatok megtétele. Én csak arra szeretnék emlékeztetni itt ebben a körben, hogy 2012-ben több mint 7000 nyilatkozatot vizsgáltunk meg, 270 esetben teljes mértékben kizártuk ennek a lehetőségét is, ez egy nagy munka egyébként. De ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy teljesen ki tudjuk kerülni az érdek egyezéseket. A számvevőszék ajánlásai már az igazgató tanús tanács döntéseiben is figyelembe vettük 2011. decemberében, hiszen a számvevőszék októberben látogatott ugyanabban az évben hozzánk, és azóta, ha jól tudom, harmadszor vizsgáltuk felül politikánkat a tapasztalatok fényében. Belső audit, révén, és most a számvevőszék ajánlásainak fényében is. Éppen ezért a 2011. decemberében életbe léptetett új szabályok, amelyeket március, 2012. márciusában megerősítettünk, nos hát ezekben az Európai Számvevőszék ajánlásaira is utalunk. Most pedig az a célunk, hogy megfelelően alkalmazzuk ezeket a szabályokat, és rendkívül nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ezeket a szabályokat betartassuk. Szeretnénk felülvizsgálni a tapasztalat fényében ezt a politikát 2013 végén, azért is, hogy lássuk, hogy valóban a számvevőszék különleges jelentésben leírtakjához képest mit tudtunk tenni. És végül, de nem utolsó sorban, úgy gondolom, hogy tovább tudunk lépni ezen a területen. Ez nem jelenti azt, hogy tovább akarjuk erősíteni az összeférhetetlenségi nyilatkozatokra vonatkozó szabályainkat, hanem inkább azt gondolom, hogy a munka módszereink területén tudunk még előrelépni. Most az Európai Bizottsággal működünk együtt, abban, hogy hogyan is tudnánk lecsökkenteni tevékenységeink során azt a függő viszonyt, amelyet a szakértőkkel tartunk fenn. A GMO, a élelmiszer adalékok, ízfokozók és így tovább esetében azt szeretnénk, hogy tudományos panelünk, tudomány tudósokból álló panelünk és a külső szakértőink is együttműködjenek velünk, de ezen felül európai szinten és nemzeti szinten is olyan irányba halad a helyzet, amely nem fogja megkönnyíteni a mi feladatainkat. a tudósok, akik egyetemeken vagy kutatóközpontokban dolgoznak, nagyon sokszor működnek együtt az iparággal. Ez persze egyre nehezebb helyzetbe hoz bennünket, hogy olyan szakértőket találjunk, akiknek semmi köze nincsen az adott iparákhoz. kb. 50-en dolgoznak közülünk ezen, és mondjuk azt, hogy nem, ki, nem fogjuk ki um, szervezni, hanem inkább, hogy úgy mondjam, be, visszaszervezzük házon belül ezeket a kutatásokat. Ez a cél tehát. Ami pedig a kérdéseket illeti, először is Kellner úr szeretne ö, konkrét példákat ö, hallani. Erről majd akkor ö, négy szemközt is beszélhetünk, de elmondanám, hogy Dr. X mondjuk egy ö, brit egyetemen dolgozik, de az EFSA munkacsoportját is erősíti, mondjuk azt, hogy teszem azt, ő az összeférhetetlenségi nyilatkozatában kimondja azt, hogy vannak egy olajcégben részvényei, és mondjuk a FAO-nak mm, is adott tudományos véleményt, a Unilever-nél is dolgozott 8 évvel ezelőtt, és enzimekkel, tehát élelmiszer adalékként használt enzimekkel dolgozó kis cégnél is tanácsot adott, vagy élelmiszer színezékekkel foglalkozó kis cégnek adott hasonló tanácsot. A mi politikánk szerint ez az adott személy biztos, hogy összeférhetetlen, mert az enzimek területén adott tanácsot, Tehát, hogyha a, ez a személy dolgozik a élelmiszeradalékok munkacsoportban, hát az enzimekkel foglalkozóban nem dolgozhat. Ami a forrásokat illeti, ugye ezzel kapcsolatban két megjegyzés is elhangzott. Fontos az, hogy lássuk, hogy olyan intézkedéseket hozunk, amelyek valóban csökkentik a kockázatot, de ugyanakkor arányosak is céljainkkal. Tehát itt nagyon fontos a kockázatelemzés kik azok a, melyek azok a csoportok a társadalomban, amelyek leginkább vannak téve ennek a kockázatnak mondjuk. Egy ilyen típusú kockázatelemzést kell elvégeznünk. de oda kell figyelnünk annak, hogy ki az, akit a panelban alkalmazunk. Minden esetre a, az EFSA munkatársai, épp úgy, mint a szakértőink, az emberek mindennapjaira gyakorolt hatású munkát végeznek. Az igazgató igazgatótanácsának kinevezése az ajánlásokat követi. Úgy döntött az igazgató tanács. Úgy döntött, hogy nyílt ülésen fogja meg, megszavazni vezetőit. Az elmúlt év októberében ez így is volt. Sue Davis esetében, amikor őt megválasztották, ez meg is történt. Ami 2012. októberében eldöntöttük, hogy a random mintavételt fogjuk követni, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok megvizsgálásánál az volt a cél, hogy konzisztensek legyünk a szabályainkkal, és nagyon örülök annak, hogy ez sikerült is sikerül ezzel kapcsolatban pozitív eredményekről beszámolnom. 2012-ben egy új panel jött létre, 8 panel, plusz a Tudományos Bizottság 2012-ben megújult, és az ő nyilatkozataik 2012. júniusban megszülettek, ezeket átvizsgáltuk, az új szabályoknak megfelelnek. Van még két olyan panel, amelyeket csak a jövő évben fogunk megújítani. A élelmiszer adalékok, illetve az ízfokozók és csomagolás technikára vonatkozó panel, ezek, ezeket azért az elmúlt év júliusában mégis megvizsgáltuk, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozataik megfelelnek-e az új céloknak. Egy szakértőt zártunk összeférhetetlenség miatt, és egy másik személy esetében pedig egyfajta tevékenységről kellett lemondania. Ha jól emlékszem, volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a családtagok összeférhetetlenségi nyilatkozataival kapcsolatban hogyan is néz ki a helyzet. Nos, a közeli családtagok, partnerek vagy eltartott személyek tartoznak ide. Nos, hát mindenféle gazdasági érdeküket a nyilatkozatban fel kellett tüntetniük. És ugyanúgy ellenőrizzük az ő összeférhetetlenségi nyilatkozataikat, mint ahogyan azt a saját munkatársainkéval tesszük meg. És ez ugyanazt fedi le, amit szakértőink esetében is megkövetelünk és azt hiszem, hogy ezzel, bocsánat, még mint hogyha asszony kérdését nem hiszem, hogy jól értettem. Esetleg megismer, megismételni ezt a kérdést, Ayala asszony? Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, asszony. for very short answer, please. Uh, Ayala asszony, nagyon gyorsan kérem, hogy válaszoljon. Igen. Köszönöm, hogy rákérdeztek erre. Jelenleg vita zajlik a sajtóban, és kollégák között is persze, arról, hogy az aszpártamnak milyen kockázatai vannak. Ez az cukor helyettesítő édesítőszer jelenleg most megint a média figyelmének középpontjába került. Hogyan reagált erre az ügynökség? Milyen kommunikációt folytattak ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Mondja az elnök. Akkor most öni a szó, ahogy terveztük. Köszönöm, elnök úr. Ö, vizsgáljuk az aszpártám biztonságosságát a bizottság felkérésére. Ez még a tudományos berkekben is nagyon vitatott kérdés, és a laikus sajtó is nyilván sokat ír róla. Megpróbálunk minden érintettel és persze szakértővel kapcsolatba lépni. Idén véleménytervezetet, hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem végleges, véleménytervezetet írtunk, és az alapján, amit a tudományos panel javasolt, erről leírni, és a nyilvánosság elé tártuk ezt, ezt lehet kommentálni, és egy szakmai meghallgatásra kerítünk majd sort minden érintett tudóssal és érintett vállalkozással, hogy nyíltan, nyilvánosan ezzel a kérdéssel lehessen foglalkozni, és ezután fogjuk majd a tudományos véleményünket véglegesíteni, valószínűleg a nyárra ez meg lesz Köszönöm. Még négy ügynökség van hátra, és a következő napi rendi pont is persze. Ezért kérem, hogy nagyon röviden reagáljanak, és előre köszönöm azoknak, akik tömören fogalmaznak. Most a gyógyszerészeti ügynökség András részéről András Potapotnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az önök bizottságának a fejvetéseket, kérdéseket. Gerlandi úrnak válaszolva elmondanám, hogy tény, hogy kettős feladatnak kell megfelelnünk. Először szeretnénk megfelelni minden bürokratikus szabálynak, amit az európai rendszer és az új staff regulation és a költségvetési rendelet tartalmaz, személyzeti rendelet és költségvetési rendelet, ugyanakkor próbáljuk csökkenteni működési költségünket. A mi ügynökségünk az egyik legnagyobb ebben a körben, és nálunk az is felmerül, hogy milyen a megtérülése a befektetéseknek. Először 100 emberrel kezdtük a munkát, 30-40 százaléka a költségeinknek a kezdetben személyi költségekre ment el, fel kellett állítani egy pénzügyi szolgálatot, egy <clears throat> személyügyi szolgálatot, stb. Most 800 embert foglalkoztatunk, és most már 10% alá csökkent a személyi költségek aránya, tehát a létszám nagyon megnőtt, ugyanakkor a személyi költségek aránya jelentősen lecsökkent arányosan. Tehát próbálunk, és úgy tűnik, hogy sikerül is megfelelni az elvárásoknak. Nyilván minél nagyobb egy ügynökség, annál alacsonyabb relatíve az működési költsége. Tehát ez egy méretfüggő dolog, a kis ügynökségeknek javukra mondom, nehezebb megfelelni ennek a követelménynek. Ha minden szabályt skrupulózusan betartanánk, <clears throat> akkor három-négy évig tartana az, hogy ö, ö, ezt megvalósítsuk, nagyon sokan jelentkeznek hoz, hozzánk, három-négy évig tartana a jelentkezések feldolgozása, hogyha minden szabályt betartva dolgoznánk föl őket. Tehát gyakorlatilag lehetetlen betartani egyes szabályokat. De ez megint csak a nagyság átka, ha mondhatom így. Remélem, hogy ezt látják. Ugye a Coffeegate botrány utalt az egyik képviselő, én is tudnék ilyesmire példákat sorolni. Egyik munkatársuk felvetette, hogy nálunk túl sok a, az egyik évről a másikra átvitt pénz. Ennek azonban konkrét oka van. Az, hogy nálunk a tevékenység tervezése egy ilyen gördülő módszerben történik, megpróbálom elmagyarázni majd ezt, hogy mi. És abban is különbözünk más szervezetektől, ugye a pénz költő szervezetektől, hogy mások megkapják a költségvetésüket az év elején, ez alapján megtervezik a működésüket egy évre, és tudják, hogy mennyit költhetnek, de vannak olyan ügynökségek, amelyek a saját pénzüket is kezelik, és sokkal hosszabb távon kell, hogy tervezenek. Nekünk 15 millió euró folyik be díjak formájában a költségvetésünkbe, de november-decemberben nagyon nehéz tervezni, hogy mennyi lesz ez a bevétel. És ezért vagyunk kénytelenek viszonylag lazán tartani a tervezést, mert a befolyó pénzektől is függ hogy milyen feladatokat vállalhatunk magunkra is, hogy mikor és mennyi pénz folyik be. Tehát mivel nekünk mi függésben vagyunk a befizetésektől, van egy készpénz pénztárunk is, és amit nem tudunk felhasználni egy adott évben, azt kénytelenek vagyunk átcsoportosítani a következő évre. Tehát a díj beszedése jogosult hatóságoknak ennyi hátránya is van ebből a külön pénzből, hogy kevésbé tudják azt tervezni. Ayala asszony kérdezte, hogy az új költségvetési rendelet kapcsán alkalmazunk-e új szabályokat. Nyilván próbálunk megfelelni skrupulós módon, skrupulózus módon, de ez sem könnyű feladat, mert a költségvetési rendeletet a, a kizárólag költőszervezetekre találták ki, és nem olyanokra, amelyeknek bevételük is van. Ez megint csak gondot okoz nálunk. Már évekkel ezelőtt ezt már próbáltuk elmagyarázni. A számvevőszék véleményét is kikérdettük arról, hogy bele, be lehetne eh, vezetni a, a költségvetési rendeletben a normák egy hierarchiáját, vagyis azt, hogy a költségvetési rendelet nem, nem minden elve ö, eh, legyen egyformán fontos ö, eh, minden intézményre. Mert az éves tervezés elve, bár nagyszerű, egyes szervezetekre kiválóan alkalmazható, másokra nagyon nehezen alkalmazható. Például a pénzügyi menedzsment nálunk, ha mindenáron éves tervezésben akarnánk működni, akkor annak sokkal több lenne a, a költségvetése. Mi inkább megkockáztatjuk azt, hogy át kell vinni pénzeket a következőre, mint sem, hogy ne feleljünk meg az elhivatásunknak. Tehát itt valamilyen rugalmasságot kellene szerintem alkalmazni. Méretfüggően. És ami számítástechnikai költségeinket illetően, a múltban komoly beszerzéseink voltak, jelentős szerződéseket kötöttünk, nagy összegű szerződéseket. Azért tettük ezt, hogy ne kelljen sokszor kis közbeszerzést kérni, hanem egyszer nagy adagban minden korszerű eszközt beszerezzünk. Tény, hogy a kis szerződéseket eh, annyiból könnyebb kezelni, hogy több rugalmasságot engednek meg, viszont sokkal több munkát és pénzt követelnek. Makovály asszony kérdezett rá, hogy hol tartunk az előadóink díjazásával, akik tagállami szakértők. A Management Board is foglalkozott ezzel a kérdéssel, már tíz éve foglalkozik ezzel a kérdéssel, és sajnos nem sikerült mindáig megegyezni. Ennek oka az, hogy az ért, a tagállami gyógyszerértékelés eljárások nagyon különböző költségűek. És durván fogalmaznék, egy kicsit a mi management boardunkban is van érdek összefonódás, ugyanis hát nálunk ugye tagállamok képviselői vesznek részt a Management Boardban, és ha bármelyikük úgy érzi, hogy a saját hazája hátrányba kerülne, akkor ö, anyagi hátrányba kerülne, úgy alakítja a véleményét, hogy ez ne történjen meg. Ez egy kicsit olyan, mint a nagy tanácsban, hogy a tagállamok húzódozásától függ minden, de mégis megpróbáltuk ezt a problémát is kezelni, új javaslatot tettünk, hogy legyen egy vásárlóerő koeficiens, erről majd a Management Board júniusban tárgyal, és ha ez sem vezet konstruktív ö, módosításához a rendszerünknek, akkor megegyeztünk a Management Board abban, hogy külső konzulta, konzulást fogunk ö, kérni az Európai Bizottságtól, hogy akkor találja meg az a, a mindenki számára fair megoldást. De ez persze megint pénzbe fog kerülni, ezt jó lenne elkerülni megegyezéssel. Végül pedig az előadó javaslatára térnék ki, hogy érdemes lenne egy ügynökséget koordináló hivatalt létrehozni. Erről volt már az ügynökségek között egyeztetés. Én magam is ö, felajánlottam, hogy mi tudnánk egy ilyen kis irodát működtetni, de konkrétan és általában is nagyon más a jogalkotó ö, legislatív hatóságok működése, mint a miénk, de alapvetően Üdvözlöm a bizottság javaslatát. Ami pedig az érdekütközéseket illeti, három éve foglalkozik a kérdéssel. Elnök úr, engedje meg, hogy kollégámnak nagyon röviden megadjam ebben a témában a szót, mert ő a személyi kérdéseket felelős ö, személy nálunk, és ő pontosan tudja, hogy erről mit kell elmondani. Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget, rövid leszek, és egyben Fjellner úr és Ayla asszony kérdéseire is megpróbálok válaszolni. Agency, uh, since its establishment... Az ügynökség létrehozása óta foglalkozik az érdek összefonódások problémájával, és az alap ító akiratunkban erre persze még nincsen hivatkozás, ezt külön kellett belefoglalnunk. Évente felmérjük a helyzetet, és a parlament ajánlásait és az auditok, auditorok ajánlásait is figyelembe veszük e gondolkodás folyamán. A rendszer egyre megbízhatóbb, hatékonyabb, de Fjellner úr kérdésére válaszolva, hogy megvalósul -e az egyensúly, folyamatosan azon vagyunk, hogy garantáljuk egyfelől azt, hogy amennyire csak lehetséges az érdekösszefonódásokat kiszűrjük, másfelől viszont hogy a legjobb szakértőket dolgoztassuk. És van egy olyan határérték, egy optimum, hogy ahol még tovább akarjuk az esetleges érdekösszefonódásokat kiküszöbölni, akkor gyakorlatilag már nem kapunk szakértőt, meg jó szakértőt. Tehát meg kell találni valóban ezt az egyensúlyt mert azt sem akarjuk, hogy a szakmaiság sérüljön csak azért, mert gyakorlatilag mindenkit kizárunk, aki hát máshol is dolgozik. Megpróbáltuk e tekintetben a kockázat elemzési módszerénket meg A tanácsadó szervezetek, a bizottságok, albizottságok, munkasoportok elnökeire és tagjaira vonatkozóan szabályokat alkotni, és a külső személyekre is. Hogy ez hogy működik? Nos, erre nagyon röviden tudok válaszolni. Senki nem vehet részt olyan a tevékenységünkben, ha neki pénzügyi érdekeltsége fonódik bármilyen gyógyszeripari céghez, akár részvényként, akár szakértői díjként. Az sem vehet részt a munkánkban, akit nem nevezik ki erre. A, a feladatra vagy a tagállam, vagy a bizottság kérhet föl egy szakértőt, vagy pedig a mi ügynökségünk főigazgatója. Senkit nem alkalmazunk addig, amíg nem tesz részletes nyilatkozatot, és nem ad nekünk élet, pontos életrajzot, amelyet mellesleg weboldalunkon azonnal nyilvánosságra hozunk, és kockázati kategóriákat alkottunk a bevallott érdekeltségek súlyossága, veszélyessége miatt, és ez is nyilvános. Egy konkrét tevékenységben ö, ö, is, ha az adott személy részt vesz, újraértékeljük az ő esetleges érintettségét, és a hatos függelék pontosan kimutatja ezt, hogy ez hogy működik. Például, hogyha ön <clears throat> onkológusként egy egyetemen dolgozik, klinikán, és egyben konzulens is, szakértő, akkor ön nem lehet a szak, tudományos bizottságunk tagja. Ha ön konzultánsként dolgozott, de már nem gyakorolja ezt a tevékenységét, lehet a bizottságunk tagja, de nem vehet részt olyan vitákon és szavazásokon, ahol az őt, az ő kutatási területét érintő termékről van szó. Ha ön két-öt évvel ezelőttig volt konzulens vagy szakértő, részt vehet a bizottság működésben, a vitákban, de nem szavazhat. Tehát van egy gradáció nálunk, a bevallott érdekek, azok elévülése és a tevékenység jellege függvényében, azzal azt hiszem ezt eléggé részletesen válaszoltam, és persze elolvashatja a szemvőszék hatos függelékében is ha ez a kockázati kategória ö, megvan, akkor e szerint vésznek, vesznek részt a, a szakértők az üléseinken, és az üléseink jegyzőkönyve mind-mind nyilvános. Ö, három bizottságunkból kettő bizottság valamennyi jegyzőkönyve már ö, az interneten van, és ö, mindegyik ott lesz. Ex ante és ex post ellenőrzést is végzünk. Tavaly év áprilisa óta ö, folyamatos átvilágítás is zajlik. Ami a 35-ös kérdést illeti, tegnap este a titkársággal egyeztettünk és módosítottuk a válaszunkat, pontosítottuk azt. 2011-ben 54 bizottsági tagunk volt, akiknek volt olyan érdek bevallása, amely valamilyen módon korlátozhatta az ő tevékenységét. 60 továbbinak távolabbi, és tíz embert zártunk ki érdek ütközés vagy összefonódás veszélye miatt, tehát nagyon szigorúan, gyorsan alkalmaztuk az új szabályokat. Összefoglalva, a parlamentnek össze fogjuk foglalni az ide vonatkozó politikánk idén történt megvalósulását 2013 első feléről és második feléről is tájékoztatjuk majd önöket, és ahogy az EFSA kapcsán már elmondtam, szorosan együttműködünk a DG Sankóval is, hogy a legjobb gyakorlatokat egy, egymás között kicseréljük, és így is javítsuk a helyzetet. Elnök! Köszönöm szépen. Szerintem másképp értelmezzük azt, hogy rövid leszek. De mi tényleg mindenkit arra kérek, hogy próbáljon a lehető legtömörebben hozzászólni. más Fersleipe, az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója. Köszönöm. Megpróbálok nagyon röviden csak uh, Ayala Sender asszony kérdésére válaszolni. Igen, hát itt vannak uh, olyan szakértők, akik nálunk dolgoznak, akik közép vagy hosszú vagy rövidebb távon működnek együtt velünk vasút kérdésekben. Nagyon fontos volt tehát az, hogy ezek a személyek elmenjenek tőlünk, és visszatérjenek a szakmába, és tehát, hogy megvalósuljon egy ilyen csere a szakma, és mi közöttünk. Annak érdekében, hogy a tranzíciót megvalósítsuk. 2008-ban 8 évre ö, hosszabbítottuk meg ezt a időszakot, a négyes vasúti csomag pedig megint csak más új követelményeket fogalmaz majd meg. Ami a menedzsmentet illeti, tervezésünket megvalósítottuk, egy nagyon klasszikus rendszert kívánunk létrehozni. Olyan eljárások képezik ennek részét, amelyek azokra a személyekre vonatkoznak, akik elmennek tőlünk. Fontos az is, hogyha itt tíz évről beszélünk, akkor lesz, akkor szükség lesz egy új ö, átmeneti intézkedésre, mert akkor megint csak az a fenntarthatatlan állapot ö, jelentkezik majd, ami a múltban már egyszer, meg, ami már egyszer volt. Ami az eljárást illeti, én is úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az administratív eljárások megvalósíthatóak legyenek, és az ügynökségek méretéhez igazítottak legyenek. Nálunk az igazgató tanács egy pénzügyi albizottságot hozott létre, amely legalább háromszor össze fog ülni évente, annak érdekében, hogy a költségeket, illetve a büdzsét nyomon kövesse. Ez egy példa a sok között, de a nyomonkövetés számunkra is nagyon fontos. Köszönöm. Mondja az elnök. Következő. Alapjogok ügynöksége. Moltó Kéron úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre nagyon fontos eszmecserére. Nagyra értékelem ezt. Tényleg nagyon rövid tudok lenni. Először is Szeretném a jelentéskészítőnek és Makovai asszonynak is elmondhatom, hogy nagyon jó a munka körülményünk Bécsben, nagyon e-, elvégezzük a jóléti vizsgálatokat is pár évente, és a munkahelyi elegedettség igen magas a munkatársaink között. De ahogy máshol is, nálunk is vannak olyan konfliktusok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Két ö, ö, zaklatási ügy volt az elmúlt öt évben, és egyik esetben sem volt megállapítható a zaklatás ténye. Ahogy Makovej asszony feltett egy kérdést az eljárások anonimitását illetően, a szeptemberi bírósági eljárása kapcsolatban elmondhatom, hogy teljes mértékben az anonimitást megőriztük. Az ügynökség nagyon jól kidolgozott zaklatás ellenes politikákat folytat, kötelező tréning van minden egyes munkatárs esetében, tehát ez egy olyan kérdés, amelyet tényleg nagyon komolyan veszünk. A második kérdéssel kapcsolatban a benfentes információk esetében az Olaf lezárt egy ütet 2010-ben további intézkedések nélkül vannak más esetek is, amiről jelentettek az évek során, ezeket megvizsgálták A számvevőszék is megvizsgálta ezt, és egyik esetben sem, és, vagy jobban mondva, minden esetet szabályszerűnek és jogszerűnek találtak. A inform, belső informátorokkal kapcsolatban az ügynökség a szabadati eljárást követte ezzel kapcsolatban, de 2012-ben belső vitákat folytattunk az igazgatói testület is szeptemberben és decemberben is arról, hogy hogyan tudnánk továbbfejleszteni ezt a rendszert. Ez nagyon fontos elem abban, hogy megfelelő legyen a belső folyamatokra vonatkozó politikánk. Formális konzultáció zajlott a 100 cikk értelmében az Európai Bizottság képviselőivel, és az igazgatói testület december ülésén arról döntött, hogy amíg a konzultáció nem zárult le, addig azt a közleményt követjük, azt a bizottság irányelvet követjük, amelyet megfogalmaztak, és amit elfogadtok az elmúlt év december 9-en a belső informátorokra vonatkozólag. Tehát sokkal részletesebben tudunk ezzel foglalkozni, mint ahogy azt a, szabály, a munkatársazatú szabadban leírták. Tehát komolyan veszük mind a zaklatást, mind pedig a belső informátorok kérdését, és ez egy olyan kérdés, amit a menedzsment is nyomon követ, a végrehajtó testületünk is nyomon követi ezt. És Végezetül elmondanám, hogy örülünk annak, hogy a számvőszék jó jelentést készített rólunk, és elmondhatom, hogy most már minden ajánlást végrehajtunk, amit a belső audit is eh, átadott számunkra. Köszönöm szépen! Mielőtt megadnám a szót Sprenger úrnak, Manfred Graf is szeretne az Európai Bizottság részéről hozzászólni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottságot többször megemlítették, és ezt úgy gondoltam, hogy nekem is hozzá kell szólnom, de hangsúlyoznám, hogy nem szeretnék most az összefetletlenség beszélni, mert ez a következő napi pont lesz. Ayala Szender asszony kérdése a mentesítést illetően, itt szeretném tisztázni, és szeretném arról tájékoztatni, hogy a 86-os cikkében az ütetelvnek itt egyértelműen tisztázzák a bizottság illetékességkörét, illetve a, az ügynökség illetékességkörét, tehát erről még lesz vita. Ennek során szeretném hangsúlyozni azt, hogy az úti terv egy figyelmeztetési rendszert ír elő, és itt um, az Európai Bizottság a tanácsot és a parlamentet figyelmeztetheti akkor, hogyha súlyos aggályok merülnek fel, például a szerződés a vételét illetően. Tehát uh, mindenképpen az Európai Bizottság képviselői a, test, a különböző irányított testületekben kell, hogy ellássák ezeket a feladatokat. Következő pontom. Meghallgattam a képviselők aggájait, illetve Sprenger úr és más igazgatók aggájait is a költségvetéssel, a elszámolással kapcsolatban, és elmondhatom, hogy a bizottságon belül is már mi is gondolkodunk azon, hogyan lehetne megtalálni a módját annak, hogy megfelelően tudjunk fellépni, meg kell vizsgálnunk a lehetőségeinket, és megpróbálunk önök számára olyan lehetőséget felkínálni, amiben erőforrásokat lehet megtakarítani. A SZEPOL székhelyét illetőleg az illetékes bizottság és az illetékes főgazgatóság ismeri ezeket az aggályokat, és a személyzeti szabályzatot illetően szeretném hangsúlyozni azt, hogy van egyfajta rugalmasság a már a mostani személyzeti szabályzatban és a 110-es cikk értelmében, tehát lehetnek kivételek, és az Európai Bizottságtól függ az, hogy ezeket elfogadja-e, vagy elveti-e ezeket. Az új személyzeti szabályzat tekintetében a főigazgat, a emberi erőforrás főigazgatósággal megkezdjük a e, vitát azzal kapcsolatban, mit lehet itt tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnök. Köszönöm szépen. És a záró szavak e, Sprenger urat illetik meg. Sprenger úr, öné a szó. Miközben értem, hogy az SZDC lehet a hálózat összefogója, de valahogy nem hagyhatom szó nélkül, hogy én vagyok az egyetlen ügynökség, amely minősített véleményt kapott a számvevőszéktől. Ezt kicsit ki szeretném fejteni. Ugyanis a közbeszerzési eljárások az ACDC-nél 2008 őszén kezdődtek, amelyeket vitatják. De minket csak 2005-ben hoztak létre, tehát három éve működtünk ekkor. És a számítástechnikai beszerzések négy kisebb egységet érintettek. Utólag látható, hogy nem jól mérték fel az akkori vezetők a számítógépes szükségletünket, és <clears throat> amikor a közbeszerzések beindultak, akkor kiderült, hogy rossz volt a becslés, és kiderült, hogy legalább évente 3 milliót kell költeni. Contract was signed one year later. Erre. Amikor egy évvel később, 2009. áprilisában aláírtuk a keret megállapodást, akkor abban nem szerepelt azonban konkrét összeg. Tehát 2010. május 1-én, amikor engem kineveztek igazgatónak az ECDC-nél, akkor kiderült, hogy négy alegységünk használta ezt a keretszerződést, de egyik sem tudott elszámolni azzal, hogy pont mennyit költött számítástechnikai beszerzésre, és a szerződésekben időmekötés volt, nem pénz és értékmekötés. Én rájöttem ekkor, hogy a decentralizáció ennek a beszerzésnek nem volt jó. 2011-ben ezért központosítottam a, a számítástechnikai közbeszerzést és beszerzést, de csak 2011 <clears throat> őszére derült ki egyik aligazgatóm, hogy mi is gond ezekkel a beszerzésekkel, ugyanis a hivatalos labban a minimum szereplő minimum szót a, elhanyagolták, és 9 millió ö, volt a végösszeg nálunk, és minden ö, egyes szerződés ehhez visszamenőleg a keret szerződéshez volt kötve. Ezért kiderült, hogy már 10 milliónyi szolgáltatást rendeltünk meg ezeken a az egyes szerződéseken kívül, tehát túléptük a határunkat. Ez kínos helyzet volt, és egyik fő, egyik fő vezetővel kitolgoztunk egy új <clears throat> keret szerződéses rendszert, és ezt most már érvényesítettük az egész szervezetnél. De egészen tavalyig tartott, mi kikeveredtünk ebből a slamisztikából, és közben ugye választottam, hogy vagy folytatom a meglévő szerződéseket, tehát nem mondom föl őket, annak ellenére, hogy ezek szabálytalanok voltak, vagy az SZDC e bizonyos tevékenységeit kellett volna leállítani, például a bizottság által követelt korai előrejelző rendszer kidolgozását, a, a betegekre vonatkozóan. Ez legalább fél éves kimaradást jelentett volna a tevékenységből. Ezt, erről tájékoztattam a számvősziket azonnal, a bizottságot is, és teljesen nyílt módon jártam el. A számvevőszékkel egyeztettem, elmondtam nekik, hogy ezt csak néhány nappal ezelőtt fedeztük föl, mondják meg nekem, hogy ebben a helyzetben mit tehetek. elmondtam nekik, hogy én úgy döntöttem, hogy központosítom az IT közbeszerzést, új keretszerződési rendszer fogok csinálni, és ők nem mondtak mást, hogy ne ezt tegyem. Tehát így jártam el, és ö, ö, engedélyeztem a szabálytalan szerződéseket, mert ez volt a legkevésbé rossz, bár rossz megoldás volt ez is. A hibákról tudtunk, ezeket kimutattuk, de tavaly óta most már egységes központi ICT beszerzőnk van, ICT igazgatónk, mellesleg a francia kormánytól jött hozzánk. Tehát nem mentegetőzöm, ezek a hibák akkor születtek, amikor én még nem voltam igazgató, Nekem a dilemmám csak az volt, hogy ezt, ezeket a hibákat hogyan kezelem le, és nyilván a jövőben ö, azon leszünk, hogy ilyesmi ne történjen. A hálózatról még nagyon röviden. A hálózat papíron az igazgatók által működtetett, de a valódi munkát nyilván mások végezzék és végzik, és szeretném nekik, és konkrétan főtanácsodannak és aligazgatónak, akik ebben a tevékenységben, Mikkel és Borg voltak még ebben, akik ezt gyakorlatban megcsinálták. Marit Kokit pedig meg szeretném kérni kollégámat, hogy mondja valamit a hálózatról, hiszen ő volt ennek az operatív felelőse, Merit, ha megengedi elnök úr, akkor átadom a szót. thank you. Köszönöm szépen Sprengler úr, és köszönöm szépen az elnök úrnak is. Örülök annak, hogy vált, választathatok a jelentéstevő kérdéseire. Az EU ügynökségek networkje, hálózata egy olyan platform, amely a koordináció, az információcsere és a különböző kérdésekben való közös álláspont kialakításának helyszíne. Akkor teszünk valamint, amikor úgy látjuk, hogy erősebbek vagyunk, ha együtt szólalunk fel. Vannak speciális céljaink is a hálózaton belül, de most ezekben nem szeretnék részletekbe belemerülni. Minden esetre az elmúlt évek során már több példát is mutattunk erre, azzal kapcsolatban, hogy az intézményközi munkacsoport munkája során kristályosodott az, hogy az ügynökségek hálózata fontos munkát végez. Itt egyrészt beszélhetünk az igazgatók hálózatáról, de ugyanakkor az igazgatók arra is rájöttek, hogy nem tehetnek meg mindent ők egyedül. Éppen ezért hat al hálózat alakult ki. The legal network, the net... Ilyen például a jogi munkacsoport, a kommunikációs munkacsoport, az ICT, a konzultációs hálózat, és a legújabb a teljesítmény hálózat. A következő ülésünkön arról is beszélni fogunk, hogy egy hetedik ilyen alhálózatot hozzunk létre a tudományos szaktanácsadás területére. Nézzük meg, hogy mi is történik akkor, amikor például az IWG vagy ajánlásai, vagy a mostani úti terv megvalósításáról beszélünk. Az alhálózatokat már megbíztuk azzal, hogy implementálják ezt a munkát közösen a bizottsággal. A bizottság főtitkárságával nagyon szoros együttműködést alakítottunk ki a megvalósítás területére, és például ezen a héten egy nagyon konstruktív találkozónk volt az alhálózatok vezetői, valamint a koordinációs trojka között, annak érdekében, hogy felülvizsgáljuk az úti tervet, és azokat a közös tevékenységeket, ahol a ügynökségek egymást segíthetik, felderítsük. Ebben az értelemben a munkaterhet már felosztottuk, de ahogyan hallhattuk, a, az ügynökségvezetők hálózatáról egy kis teher, terhet áttettünk az alhálózatokra. Lesz egy kis titkárságunk is a hálózat működtetése érdekében, de természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy minden más lehetőséget megvizsgáljunk a hálózat erősítése szempontjából. Elnök. Igen, itt voltak kérdések még a fel nem használt összegek továbbvitelével, átcsoportosításával kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, ugyanis nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy ha van szerződésünk, akkor látni akarjuk, hogy minőségi munkát kapunk-e érte. Pont ezért csak az év végén fizetünk, de hogyha a minőség nem volt megfelelő, akkor bizony vissza kell tartani a kifizetést, és a partnerekkel meg kell beszélni az ügyet. A belső audit. Hebrandi úr egy kommentárt fűzött ehhez. Of attention to the internal audit service reports, but sometimes it can happen that Itt ezzel kapcsolatban nem tudok egyetérteni az elhangzottakkal, mert igenis, és vannak olyan esetek, amikor nem lehet megvalósítani egy éven belül az ajánlást, és ilyenkor bizony rajta maradnak a listán ezek az ajánlások. Itt nem csak a ö, kávéról van szó, hanem a Why is it complicated? Because süteményről is, és igenis, és ez bonyolult ügy. It a little bit more complicated. Um, I think that those are the most important Úgyhogy ezek talán a legfontosabb kérdések, és ezek után állok rendelkezésre a kérdések feltevésére. Elnök, köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni a hálózat munkáját, mert a parlament számára is nagyon jó az, hogy vannak olyan emberek, akikkel tudunk beszélni általános kérdésekről, koordinálni tudunk. Ugye most már 32 ügynökség van, ha jól tudom. Számos kérdés érkezett. Most már az idő rövidsége miatt le kell zárnunk ezt a napirendi pontot. Persze megkérdezem azért még a jelentés készült, hogy kíván-e szólni a számvőszéket is, és ha kívánnak szólni, akkor csak két percben, ha lehet, Russzó úr, kettő darab percben. Köszönöm szépen. Hát ez egy kicsit nehéz, hogy csak két hét két percben szólaljak fel, de hát értem, hogy az idő az szorít bennünket. Azért mégis megpróbálok majd a feltett kérdésekre választ adni. Úgyhogy most nem fogok foglalkozni az SPC-vel, mert úgy tűnik, hogy a az igazgató már eléggé világosan leírta a helyzetet, és hasonlóképpen tudok szólni a gyógyszerügynökségről is. Nagyon sok példát hozhattam volna fel. 2009-re vonatkozólag, amikor a mm, számbevőszék első kommentárjai megérkeztek, de most erre nincs idő. De nagyon röviden, ha megengedik, azért mégiscsak válaszolnék két általános kérdésre, amely felmerült a vita során, mert minthogyha ez egy kicsit ilyen vezérelvként jelentkezett volna a vita során. Az egyik a carryover, a másik pedig az administratív költségek aránya. visszatérnék a bevezetőmre, amikor is elmondtam, hogy a 285-ös cikk értelmében a ügynökségeket auditáljuk, átláthatóság szempontjából épp úgy, mint a költségek szempontjából. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a számvitel helyességét ellenőrizzük, de azt is ellenőriznünk kell, hogy a leírt adatok megfelelnek-e a valóságnak. Après la réalité, c'est-à-dire qu'on a demandé un certain montant euh, de fonds pour faire certaines dépenses. Euh... Ugye azt is vizsgáljuk, hogy milyen összegek pénzeket költöttek el az egyes ügynökségek, és azt hogyan tették. A carryoverek esetében ugye akkor merül fel a kérdés, amikor ezek visszatérő problémát jelentenek, de abban az esetben is, amikor maguk a számviteli, tehát számviteli vagy könyviteli szempontból helyesek, az elköltött összegek, akkor is oda kell figyelnünk, hogyha ez egy megismétlődő problémát jelent, úgyis, mint carryover. Az ügynökségek nagyon különböznek egymástól missziójuk tekintetében, méretük tekintetében, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni az audit szempontjából is. Ezt a számvevőszék egyébként figyelembe is veszi. Elnök, ne haragudjon! Úgy tűnik, hogy az angol csatorna képtelen önt követni, és egyébként kevés az időnk is. Arra kértem, hogy két percben foglalja össze, van még egy másik témánk is, 12.30-ig. Lehet, hogy mindenki másképp értelmezi azt, hogy mi az, hogy rövid. E, hát sajnálom, meg kellett szakítanom, sajnálom. Most pedig e, Hebrandi úré a végső szó, és emlékeztetnék arra, 12.30-kor be kell fejeznünk ezt az ülést. Maradhatnak, se az elnök, se pedig az alelnök nem lesz itt majd. Nem halljuk a mikrofonját sajnos képviselőnek. Nem kell uh, záró beszédet tartanom, meg fogom fogalmazni a jelentésemet, megnézzük ezt majd a szabizottságban, és uh, majd a következtetéseimet a jelentésemben fogom levonni. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nein. Nein, wir schließen jetzt den Punkt ab und die schriftlichen Fragen können an den Hof gestellt werden. Írásba is fel lehet tenni kérdéseket, és ezt majd akkor megválaszolják. Köszönöm szépen minden egyes ügynökségnek a résztvételt. Most pedig következik a napirani pontunk, a következő, és azt kérném, hogy a négy érintett ügynökség maradjon itt, ez a SEPOL, EASA, EVAR, e ECAR és az EA. Tehát az EASA, EHA, EFSA és EMA. Tehát akkor következik a következő napi rendi pontunk. Ines Alaya Sender, a, a jelentés készítője, a számvevőszék nevében Igos Ludbors az illetékes személy, és először azt kérném meg, hogy Inés Ayala Szenna tartsa meg a bevezetőjét. Por favor. Señor presidente, eh, realmente creo que podemos darle... Úgy gondolom, hogy szerintem egyből megkaphatja Lugasz igazgató a szót. Eh, és amíg még itt vannak, emlékeztetném önöket arra, hogy ha egy hivatalvezető a bizottságtól meghallgatást kér, azt a jövőben nem lehet elutasítani. A hivatal vezetője egy-egy ünnepségnek a számbevőszék tagjait meg lehet kérdeznie, ha problémával szembesül. Nos, az érdek összefonódások a, a kapcsán, az előbb is, és általában mostanában sok hullámot kavart itt a parlamentben, és ebből végül egy nagyon gyümölcsező, konstruktív vita alakult ki a, az ügynökségek és a bizottságok, az Európai Bizottság között, és úgy értékelték a résztvevői ezeknek a vitáknak, hogy valamilyen közös megoldás szabályt kell létrehozni. Noha az ügynökségek nagyon különböző jogalappal, jogi státusszal rendelkeznek, különböző témák iránt érdeklődnek, de mégis ezeket eh, a minőségi követelményeket, a kockázatokat eh, egy nevezőre lehet hozni. Nyilván eh, teljes függetlenség nem garantálható az ipartól, egyes ügynökségeknél ez különösen kényes kérdés, a feladat tanácsadóktól függően, hogy milyen tanácsadókat kérnek föl, milyen normákat alkotnak, mindezek a tevékenységek nem képzelhetők el az ipari szakértők megkérdezése nélkül, és az élelmiszerbiztonság területén, az egészségügy területén, ez különösen így van, a közlekedés biztonság területén. Mindezek olyan kérdések, amelyek közvetlenül és alapvetően érintik a polgárok érdekeit. Tehát ezeket a tényezőket a múltban talán nem kezelték kellő körültekintéssel, ezért került ez a vita homlokterébe ez a téma. A szemvevőszék külön jelentést ír az érdek ütközésekről, érdekösszefonódásokról, és érdekes eredményeket hozott ez a vizsgálat. Részben ma már hallottuk az ügynökségek vezetőit reagálni ebben a témában. A frakciómat azonban aggasztja az, hogy tudósok, kutatók, a közféra és az ipar tudósai kutatói nagyon nehezen választhatók egymástól szét, már pedig az államnak a közérdeket kell képviselni, és ez nagyon élesen elválik az ipari egyéni érdekektől. Tehát eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy az EU valamennyi szervezetét és az ügynökségeket ö, át kell vizsgálnunk, felül kell vizsgálnunk olyan szempontból, hogy ezt a kényes feladatot hogyan végzik. A közvéleménye nagyon fontos ilyen szempontból, ugyanakkor a közjó garantálása nem lehet kizárólag a polgárok kezében. Lugos úrnak mielőtt megadja a szót, szeretném elmondani, hogy van már egy kerete annak, hogy hogyan lehet a biztosoktól kezdve egészen az egyéni szakértőkig garantálni azt, También hay aspectos de conflictos de interés hogy ez érvényesüljön. Egy biztosnak ugye meg is kellett válnia munkájától emiatt. Az érdekösszefonódások kérdése valamennyi EU szervezetnél folyamatosan kényes helyzeteket teremthetnek. Az ipari érdekek néha nagyon erősek, minden eszköz megragad egy-egy lobby, hogy érvényesüljön, és a tagállami érdekek is néha nagyon erősek és különbözőek. Tehát erről nyilván beszélni kell. Lugos úr, egyes sajtó nyilatkozatokból azt vettem ki, hogy Lubov úr türelmetlen már, és várja, hogy az Európai Parlament megfogalmazza a saját véleményt az ön beszámolójáról. Lubos úrnak azt kell, hogy mondjam, hogy inkább mi kellett, hogy türelmesek legyünk, mert számtalanszor elmondtuk már a számvevőszéknek a problémát, vártuk, hogy reagáljanak, és az eredmények, a válaszok egyelőre meglehetősen korlátozottak voltak. Tehát a mentesítési eljárás kapcsán most ez újra az érdeklődés terébe került ez a kérdés, Gebrándi úr is említi ezt a problémát a jelentésében, az érdekösszefonódások gondját, és a bizottság az ügynökségek közötti folyamatos párbeszédben a utóbbi mentesítési eljárás ajánlásainak megvalósulása után is még ez gondot okoz. Biztos, hogy még fenn kell tartani ezt a vitát, mert még érdekes dolgok fognak kiderülni. A koordinátorokkal ezt folyamatosan vitatjuk. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszonynak. Most 30 percünk maradt, és akkor elmondom, hogy mi fog történni. 5 percet kap a számvevőszék utána kérdéseket lehet föltenni, aki megszólal másfél percet kap, utána az ügynökségek válaszolhatnak, és 12.30-kor pontosan berekeztem az ülés. 5 perc számvevőszék. Uh, thank you much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Szeretném azzal kezdeni, hogy a számvevőszék miért is foglalkozik Eh, ezzel a témával. Szeretném elmondani, hogy még 2011 tavaszán az Európai Parlament azt kérte a szemőszéktől, hogy átfogó elemzést hajtson végre azzal kapcsolatban, hogy az ügynökségek hogyan közelítik meg az eh, összeférhetetlenség kérdését. Számos eh, esetet választhatunk ki összeférhetetlenség kapcsán az elmúlt években, és gyakran ezekről a sajtóban is szó volt. A számvőszék Négy ügynökség esetében értékelte ezt az Európai Repülési Ügynökség, az Európai Vegyi Anyagügynökség, Európai Élelmiszerügyi Ügynökség, illetve az Európai Gyógyszerügynökség esetében. És a következő két fő kérdést tettük fel, mégpedig azt, hogy megfelelően kezelik-e a, ezek az ünnepségek az összeférhetetlenség kérdését. Két specifikus kérdés is volt, megfelelőek a politikák és eljárások a az ilyenfajta helyzetek kezelésére, és hogy megfelelően végrehajtották-e az intézkedéseket azért, hogy az összeférhetetlenséget kezeljék. Ezzel kapcsolatban pedig következtéseket és ajánlásokat tettünk. Két paramétert vettünk alapul, először is az összeférhetetlenség definícióját, és ennek kapcsán az OECD irányelv definícióját alkalmaztuk, és ezen kívül arra is szükség volt, hogy egy keretet hozzunk létre a minimális követelményekkel kapcsolatban, például azzal kapcsolatban, hogy átláthatóság és függetlenség valósuljon meg a főszereplők közül. A, ezen kívül nemzetközi benchmarkot is figyelembe vettük. Ahogy az elnök úr már rámutatott ma, az az volt, hogy rövid bemutatót kell tartani, de hogyha az összeférhetetlenségekkel beszélni, ez valóban kihívást jelent. Szeretnék rátérni arra, hogy mit is találtunk a vizsgálatok során, és milyen ajánlásokat ö, ö, fogalmaztunk meg. Tehát négy ügynökséget vizsgáltunk, és azt láttuk, hogy nem volt átfogó európai szabályozói keret, amely az összeférhetetlenséget szabályozná, és ezért minimális kritériumokra van szükség az átláthatós szempontjából, amelyet minden egyes ügynökségre alkalmazni lehet. Minden főszereplő kiterjedjen ez minden eljárásra. A számvőszék a résztekben egy kicsit vegyes képet talált, és abból a pontból indulnék ki, hogy a számvőszék azt lett, hogy egyik ügynökség sem foglalkozik megfelelően az összeférhetetlenséggel. Hogyha el tudják olvasni a jelentést, akkor láthatják a 84. oldalon a táblázatot, illetve a római 3-as, római 4-es függelében is olvashatnak még erről. Azt is láthatjuk, hogy az ügynökségek közül az EMA, illetve az EFSA voltak azok, ahol a leginkább előre haladottabbak voltak az eljárások az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozólag. Ugyanakkor az EHA eljárásai nem voltak teljesen teljesek, és nem igazán voltak pontosak, míg az EASA nem rendelkezett semmilyen fajta ilyen jellegű eljárással. Elnök úr, részletbe is bocsátkozhatnék, de hát eh, már csak egy percem van, és eh, ezért szeretném felhívni a figyelmüket a következőre, hogy a korlátozásokkal foglalkozunk, ezzel kapcsolatban kiadtunk eh, ajánlásokat, és a jelentésben ezek eléggé részletesen meg vannak fogalmazva. A, a mai vita során Alexander asszony már elmondta azt, hogy ez a vita az a mentesítés miatt történt, amelyről már az imént beszéltek. Tehát azt látották, hogy az ünnösségek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és az Európai Bizottság részéről is van egy úti terv, tehát megvan az ambíció, még mindig van javítani való, véleményem szerint, és mivel már lejárt az időm, csak annyit mondanék, hogy két dolgot kell figyelembe venni. Az audit tevékenységünk 2011. októberében zajlott, tehát az azóta történt dolgokat és látnunk kell, bármi, még mielőtt bármit is mondhatna a számvevőszék, és szeretném megköszönni az együttműködést az auditált ügynökségeknek. Úgy gondolom, hogy a számvőszék munkája nem lett volna lehetséges az ügynökség segítsége nélkül. Köszönöm szépen, és elnézést, egy percet tovább beszéltem. Lovas, vielen Dank. Ich darf jetzt die mit Köszönöm szépen, most pedig a szabizottságnak adom meg a szót. Először is Makovej asszonynak egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, de adjon nekem három percet. Mert Veronik Matyő nevében is szólni kívánok, és itt hagyta nekem elnök 2 perc 30 másodpercet adok, de kérem, kérem, kérem tartsák be a felszólalási időt, mert hogyha kell egy másik vita, akkor ezt majd napirendre helyezem, megvitatjuk ezt a témát. Kérem, hogy nagyon rövid legyen kezd, kezdje el, és, pró- és próbálja meg röviden megfogalmazni. Hát akkor a saját hozzászólásommal kezdem. Uh, uh, as one of the Az egyik ellenőrzött uh, ügynökség igazgatója tavaly azt mondta, hogy változnak a dolgok, megváltoztattak, megváltoztak a testületben is a szabályok, mert nincsenek olyan szigorú szabályok a PPP-kkel kapcsolatban is, tehát mindenképpen megfelelően kell kezelnünk az összefetlenséget, ezt nem lehet tagadni, de nem lehet megtiltani sem a kezettől fogva, de valahogy ezt kezelni kell. Nos, az összefetlenség kérdése nagyon is sürgető az EFSA az EMA, az EASA és az EHA nevében, hiszen itt elég nagy az összefonulás az ipar alap feladatok miatt is. Szeretném elmondani azt, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy az egyes EU intézmények hogyan kezelik az összefetlenséget, nem csak az ügynökségek. Konkrét kérdéseim is lennének az ügynökségek felé. Először is az Európai Számvőszéknek mondom azt, hogy 2011. októberében fogadták el a jelentést, és mindent, amit azóta végrehajtottak, azt nem értékeltek. A kérdésem az az, hogy a számvevőszék mikor készít egy nyomonkövetési jelentést ezen témával kapcsolatban, hiszen ennek tényleg lenne egy hozzáadott értéke, láthatnánk, hogy mit is, mi is történt a számvevőszék jelentése után az ünnepségekkel és ezen kívül hajlandó a számvevőszék, az ügynökség, a többi ügynökséget is értékelni, hogy végrehajtották-e a számvevőszék ajánlásait. A, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségre vonatkozólag elfogadtak egy módosított kódexet. A kérésem az az lenne, hogy hogyan halad a végrehajtás, és adatokat szeretnék hallani, ez minden ügynökségre vonatkozik. Tényleg adatokat szeretnék, hány nyilatkozatuk van, melyeket ellenőrizték, milyen intézkedéseket hoztak, tehát tényleg adatokat szeretnék. Második kérdés a, a repülésügyi ügynökség tekintetében, miért nem töltötték ki a munkatársak a nyilatkozatokat szerintem már megvolt az én másfél perce, még Matyő asszonyom is szólhatok? Igen, nem tud itt lenni Matyő asszony, leadta a beszédét. Először is a összeférhetetlenség kérdés kezelése. Vannak olyan ügynökségek, ahol vannak szabályok, de ezek nem akarályozzák meg az összeférhetetlenséget megfelelően. Az ügynökségnek proaktívnak kell lenniük az információ ellenőrzése során, például az öntranszok ellenőrzésével, hogyha ezt a munkatársak nem végzik el, akkor az ügynökség elfogadott szabályai nem hasznosak. Annak érdekében, hogy ezt javítani lehessen, nagyon fontos az, hogy képezzék a munkatársakat, egy olyan kultúra alakuljon ki, eh, amelyben mindenki tudja, hogy hogyan kell felépni az összeférhetetlenség ellen. A második, a irányító testületek belé kinevezések. Ezek során az ügynökségek szabályait kell követni az összefejtetlenség megakadályozásával. Néha ez nem sikerül, és ezért az Európai Bizottságnak ezért eh, jogot kell adni arra, hogy egy adott döntést akadályozzanak, hogyha ez nem követte a szabályokat. EU jogalkotás annak érdekében, hogy javítani lehessen az EU intézményekben való helyzetet. Egyértelmű szabályokra van szükség az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Jelezni kell azt, hogy hogyan kell bánni a helyzettel, és különböző szabályokat kell javasolni. Köszönöm szépen! És két másodperc még. Lenne egy közvetlen kérdésem. Az élelmiszeripari élelmiszerügyi ügynökségnek Tudom, hogy a testület tagjai nyíltan szavaznak, amikor az elnökről döntenek, és azt mondták, hogy nyilvános ülésen szavaznak. Szerintem ez nem nyilvános így a szavazás, mert más az, hogyha nyilvános a szavazás, vagy zárt a szavazás. Okay. Giving you four... Négy perc ötvenben azt hiszem, hogy bebizonyíthatta, amit akart. Köszönöm szépen, én is csak nagyon röviden. Még egy rövid megjegyzés és egy kérdés. Azt hiszem, hogy politikai frakció megmondta, hogy először a szabályokat kell lefektetni, és azután, azután azokat be kell tartatni, és nekünk kokobuként ez e a feladatunk. Itt, ebben a mostani hely, ezen a mostani helyszínen is ezt kell kimondani a számvevőszék felé a következő lenne a kérdésem. Itt ez a jelentés. Ez már önmagában azt bizonyítja, hogy szabályokra alapozzuk munkánkat, de a kérdésem az az, hogy önök szerint mennyire lenne hasznos, és hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy szabályokat hozzunk létre, csak bizonyos ügynökségekre terjesztenék ezt ki, vagy az összes ügynökségre, vagy az összes intézményre, akár a bizottságra is, sőt, akár a parlamentre is, hiszen a bizottságon vagy a parlamenten belül is ezek az összeférhetetlenségi esetek igenis is problémát jelenthetnek. Hogyan lehetne ezeket a szabályokat meghozni, és hogyha igen, meghozzuk őket, akkor hogyan fogjuk őket elfogadni, mikor, és hogyan fogjuk őket betartatni. Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich rufe... Köszönöm szépen, mások nem kívántak szólni. Most az ünnepségek kapnak szót, majd a bizottság, majd a számvőszék. Először is megadom a szót Gudu úrnak az EASA részéről. S'il vous Minit, s'il vous Csak két percben. Köszönöm szépen. Hát először is köszönöm, de azt hiszem, hogy a számvevőszék egyetlen egy összeférhetetlenségi esetre sem tudta felhívni a figyelmet. Másodszorban pedig teljes mértékben felülvizsgáltuk a magatartási kódexünket, a számvevőszék által elmondottakkal összhangban, tehát konformok vagyunk mindenféle szempontból. Harmadsorban, ami a megvalósítást illeti, az igazgató tanács már júliusban nyilvánosságra hozta összeférhetetlenségi nyilatkozatait. A menedzsment összes tagja ezt beadta, ellenőriztük, és amennyiben szükséges volt, az etikai bizottság közbelépett. Például mindazok, akik részt vettek a az engedélyek kiadásában ezt az összeférhetetlenségi nyilatkozatot meg kellett, hogy tegyék. Itt ugye külső és belső összeférhetetlenséget kellett biztosítani, hogy senki se hozhasson egyedül döntést, tehát egy ilyen dupla ellenőrzés valósul meg nálunk, és másrészt pedig a kiadott engedélyek a repülőgépek tekintetében külső hatóságok által is ellenőriztetve vannak. Úgyhogy szerintem mindenféle szempontból megfelelünk annak, amit a számvevőszék kér tőlünk, és bízom is abban, hogy el fogja fogadni a számvevőszék az általunk tett lépéseket. Elnök, köszönöm. Mácz úr következik. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden mert már az, a mentesítésről szóló vitában sokat beszéltünk a vegyszerügynökségről. Nos, hát ügynökségünk az egyik legfiatalabb ügynökség, csak három éve létezik, de ahogyan már elmondtam korábban is, nagyon keményen dolgoztunk ebben az ügyben, nagyon sok kollégánk vett részt a munkában, és az igazgatóság tagjai is részt vettek a munkájá, munkában, éppen ezért azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk, és most jó szinten állunk, kimondhatom. De az is biztos, hogy ez még nem a végcél, tovább akarjuk javítani a teljesítményünket, és a többi ügynökséggel is együtt akarunk működni, ezért örülünk annak, hogyha az EMA-tól és más ügynökségektől a kollégák a bevált gyakorlatokat megosztják velünk természetesen azt is várjuk, hogy az iránymutatások megjelenjenek, és akkor így egy közös megközelítést könnyebb lesz életbe léptetni. Szeretnék reflektálni egy olyan kérdésre, amely arra vonatkozott, hogy túl bonyolultak a szabályok, túl sok szabály van, és ugyanakkor világos helyzetet kell teremteni az összeférhetetlenség kérdésében, hogy a kollégák is értsék, hogy miről is van pontosan szó. Köszönöm. Vielen Dank. Als nächstes Madame Gislana für die EFSA. Thank you very much. much. EFSA asszony. Questions. One was related to some statistics. Néhány statisztikával szeretnék itt most előállni. 2012-ben az EFSA 6000-es nagyságrendben tekintett át összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, csak 72 esetben találtunk erre utaló nyomot, és igazából egy ilyen összeférhetetlenségi ügyet indítottunk végül is. Ez az adott szakértő egyébként le is mondott. 28 dolgozónk hagyta el az EFSA-t, négyen, magáncéghez mentek, csak egy valaki kapcsolódó céghez ment. De ugyanakkor ez nem ugyanaz, ugyanarra a területre ment ez a személy, mint amivel az EFSA-nál dolgozott. Tehát itt élelmiszeriparról volt szó, de ő az EFSA-nál nem ezzel a területtel foglalkozott. Viszont voltak ö, feltételeink egy olyan személy számára, aki az igazgató tanácstól mondott le, és ő, az ő esetében kértük, hogy ne olyan területre menjen dolgozni, amely összeférhetetlenség eh, gyanúját vetné fel. Makovai asszony is elmondta, hogy valóban egy nyílt ülésen választottuk meg az igazgatót, de természetesen maga a szavazás az titkos volt, azért, hogy az emberek valóban a szálláspontjukat érvényre tudják juttatni. Végül pedig utoljára, de nem utolsó sorban az EMA képviselőjének adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelembe véve az Európai Gyógyszerésztő Ügynökségre vonatkozó jogalkotást, amely 2005-ből származik, és azt a tényt, hogy nincsen általános európai keret az érdek összefonódások kezelésére, és azt is, hogy a szembevőszék már lefoltatott egy ilyen vizsgálatot. Közösen megállapítottuk, hogy van hova javítani az ilyen irányú eljárásainkat, és ezen dolgozunk is. 2011-ben, októberben volt az utolsó ellenőrzés, azóta is új, már korábban részletezett eljárást vezettünk be, ezt azóta még nem ellenőrizte a számvevőszék. Azóta még megbízhatóbb és átláthatóbb a rendszerünk. Ex ante és ex post ellenőrzések is vannak, és minden ajánlásnak megfelelünk, amit a számvevőszék megfogalmazott. Köszönöm szépen! Mivel időnk már nincs, ezért kérem a kollégákat, hogy a számvevőszék jelentését majd írásban olvassák el, de azért még adok szót a számvevőszéknek és a bizottságnak is gyorsan, és egyben kérdést is intéznék hozzájuk. A számvevőszék az európai szintű jogalkotást szorgalmazza, ezért a bizottság felülős, hogy valamit javasoljon. Van-e már a bizottságnál gondolkodás arról, hogy milyen típusú jogalkotás javaslattal fognak élni. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Üdvözöljük a számövőszék jelentését, és Ajala asszony véleményével egyetértünk, és támogatjuk az érdekösszefonódások kiszűrésének új módszerét a decentralizált ügynökségeknél. A rendelkezésemre álló kevés idő alatt a kulcsfontosságú dokumentumokra hivatkoznék, például arra, hogy milyen akciók voltak már eddig, és ezek milyen eredményt hoztak. A decentralizálás ünnökségekre vonatkozóan a Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen elfogadott 2012. júliusában egy szöveget, amely hangsúlyozza, hogy az ügynökségeknél jobban oda kell figyelni az érdekösszefonódások elkerülésére, különösen a management board tagoknál, igazgatóknál, a tudományos bizottságok tagságában, és minden olyan személy esetében, akinek döntő szava, szavazati joga lehet ezekben. Abban a roadmapben, amit a bizottság 2012. decemberében megfogalmazott, a bizottság még tovább is megy ennél, el akarja kerülni az olyan helyzeteket, ahol az öt prioritás bármelyike sérül az öt prioritást bizonyára ismerik. A 33-as, 35-ös cikkekben van ez leírva. Dióhéjban. Minden jelenlegi gyakorlatot át kell világítani az ügynökségeknél, konzultálnunk kell az ügynökségekkel, és az OECD ajánlások tükrében, amiről már többször szó volt, és az ombudsman ajánlását követve nagyon érdekes javaslatokat tett egyébként az ombudsman. A bevált gyakorlatok tükrében és a saját körében új iránymutatás tervezetet kell alkotni az ügynökségekkel közösen, és ezt el kell majd fogadni, véglegesíteni kell 2013 végéig. Ehhez nyilván vagy erről majd mi nyilván tájékoztatjuk a parlamentet, hogy hol, hol tart a folyamat. Az érdekösszefonódások kockázata ügynökségenként különböző szintű, független, függően attól, hogy milyen annak az igazgatási struktúrája és mik a feladatai. Az ügynökségeknél nem ugyanazok a struktúrák, fórumok működnek, és nem egyformák a kockázatok. Ezt figyelembe kell venni, Jelner úr, akik igazából meg kell találni a jó egyensúlyt. A, <clears throat> ezen a területen a minket irányító elvek teljesen átláthatóak kell, hogy legyenek. On the agency's website, the declaration... Például az ügynökségek honlapján nyilván kell tenni valamennyi ott működő személy érdekeltségeit. A bizottság szorosan együttműködik az ügynökségekkel, és ahogy a mai vita is megmutatta, egyes ügynökségeknél már nagyon jó rendszer működik, jó tapasztalatuk van az új újonnan bevezetett rendszerekkel. Garantálnunk kell azonban, hogy munkánk eredményeképpen valamennyi ügynökség megfeleljen az önök bizottsága képviselői elvárásainak is. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy a közös megközelítés amit a parlament, a tanács és a bizottság is támogat során, a decentralizált ügynökségekre vonatkozóan egyfajta függetlenség érvényesül, tehát ők maguk kell, hogy kezeljék, mi csak ajánlásokat adtunk ehhez, ezeket a problémákat. Ugyanakkor a bizottság résen lesz, és ha okot lát arra, hogy meg megnyomja a csengőt, akkor ezt meg fogja tenni. Részletes elemzést kell elvégezni arról, hogy az iránymutatások mit tartalmazzanak, hogyan nézzenek ki. Erről most nem beszélnék részletesebben, nem akarnék állást foglalni. Az önök parlamentjének a véleménye is be fog épülni ezekbe az ajánlásokba, majd 2013 végén meglátjuk, hogy végül is a végleges szöveg mit tartalmaz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Herr Graf, äh, für die Beantwortung. Köszönöm szépen, Graf úr, a kérdésekre adott válaszokat. Most pedig a számvevőszék nevében Ludbars úrnak adok szót, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon, és még egyet hozzátennék ezekhez. Szeretném tudni, hogy a számvevőszék tervezi-e más ügynökségekkel is ezt az érdekösszefonódási eljárásról szóló vitát lefolytatni. Parancsoljon, Ludbars úr. Thank you much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ahogy hallhatták, az Európai Bizottság képviselője Gráf úr és elmondta, hogy számos kezdeményezés van, amelynek, amelyeket a szózatában fogalmaztak meg, és ezek az összeférhetetlenség megoldását célozzák meg. Ezért vége a határidő, tehát egyetemű, hogy igen, lesznek nyomon követési jelentések, akár csak máskor. A kérdés az, hogy mikor mindenképpen ennek hozzáadott értékkel kell rendelkeznie, mert ez nem csak azért lesz érdekes, hogy láthatjuk az új irányelveket, hanem az is láthatjuk, hogy hogyan fogják ezt igazából végrehajtani az érintett ügynökségek. És ehhez kötődik Makovej asszony kérdése is, hogy a follow-up hatályát kiterjesztik-e vagy sem. Russas kollégám az, aki foglalkozik az ügynökségekkel, és a további van láttam még kérdéseket erre vonatkozólag, ami pedig Herzog asszony kérdését illeti, hogy mennyire hasznos az, hogyha vannak összeférhetetlenségi szabályok, és hogy ezeket alkalmazni kell-e a hatály értelemben. És én nem hiszem, hogy ezen jelentés értelemben beszéltünk azokról a szabályokról, amelyek az általános kérdésekhez kötődnek, és amelyek vonatkoznak minden ügynökségre, hiszen láthattuk azt a négy kiválasztott ügynökség esetében is, hogy vannak specifikus problémák, de ezekkel a specifikus ügynökségek foglalkoznak, illetve az ügynökségek foglalkoznak ezekkel specifikusan. Hogyha mindenkit érintő problémára van szó, akkor azt közösen kell kezelni, de hogyha ha csak egy ügynökséget érint az adott kérdés, akkor azt csak annál az egy ügynökségnél kell kezelni. Hogyha ezt a problémát kiterjesztjük, akkor azt láthatjuk az ajánlásban, a 10-11-es jelentésében eléggé puhák voltunk. Ha a személyes véleményemet kérdezzük, akkor azt kell mondjam, hogy nincsen egy EU által szabályozott átfogó keret. Szerintem kellene, hogy legyen egy ilyen, de nem az én feladatom az, hogy egy ilyen fajta javaslatot tegyek, de hát hallhatta a javaslatomat erre vonatkozólag. Köszönöm szépen, tisztelt Rudgors, Rudgors úr, köszönöm, hogy betartott az időt, és Alessanderé a záró szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy egy kis időt kaptam még a válaszadásra. Szerettem volna megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett a mai ülésen. Gráf úr, Lugos úr, a bizottságtól, és természetesen köszönöm a saját kollégáim munkáját is, a javaslatok tekintetében, és így tovább. Ez egy vita amely most kezdődik, most veszik kezdetét, célja az, hogy egy olyan dokumentumot hozzunk létre, amely a mentesítésbe kapcsolódik bele. Köszönöm szépen az ügynökségek igazgatóit, igazgatóinak a segítségét, és természetesen továbbra is számítunk az ő segítségükre. Mindenki, akit érdekel az összeférhetetlenség, azokat meghívok 9-től 12 illetve egy, egy szemináriumra, ahol szakértők segítségével fogjuk elmélyíteni tudásunkat azokban a témákban, amelyekről a mai napon is vitáztunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és mindenki másnak is. Lehet, hogy az elején nem voltam eléggé keménykező, jobban be kellett volna tartatni az időket, de köszönöm szépen mindenkinek azért a munkáját és az ügynökségek vezetőinek a megjelenését. Köszönöm, és akkor most időben sikerült lezárnunk az ülést, és köszönöm a megértésüket.